Carlos, are you ready? let's start. Okay, let's start. Kezdjük meg akkor az ülést. Kedves kollégák, megnézzük most azt a három fájlt, amelyik Lénársz úr és a másik jelentéstevőnk munkáját takarja. A mai napon a módosításokat fogjuk megvitatni. Coelho úrnak adom meg először a szót, aki Lénársz urat fogja most itt helyettesíteni, és aztán mindenki más is felszólalhat, aki még hozzá szeretne szólni. Köszönöm szépen! Először engedjétek meg, hogy a módosításokról néhány szót szóljak. 750 módosítást kaptam. A határvédelmi együttműködésről, ez azt is mutatja, hogy a Schengen információs rendszer mennyire fontos mindannyiunk számára. Második megjegyzésem az árnyékjelentéstevőkkel való együttműködésre vonatkozik. Nagyon konstruktív volt az együttműködésünk. Az egyik politikai találkozó volt, és három technikai találkozó. Nagyon pozitív volt mindegyiknek a kimenetele, és szeretném még egyszer elmondani, hogy mennyire fontos nekünk az, hogy erős mandátumunk legyen a tanácssal való tárgyalások során. Az első megjegyzésem az FIS-re vonatkozik, és itt most Lénárc úr nevében fogok beszélni, aki sajnos nem tudott a mai napon eljönni. A cél a visszaküldések javítása, de ehhez szükség van arra, hogy megfelelő kérvényel éljenek a menekültek. Erről Juncker úr is beszélt az évértékelő beszédelében, beszédében, és azt hiszem, hogy a döntések a visszaküldéssel kapcsolatban rámutatnak arra, hogy a tagállamok közötti együttműködés rendkívül fontos. 138 módosítás volt ezzel kapcsolatban. Az első technikai találkozónk a jövő heti árnyékjelentéstevői találkozónkat készíti elő. A rendszernek gyakorlatiasnak kell lennie, nem kell állandóan figyelemfelhívást küldeni minden olyan harmadik országbeli személy esetében, akiket fogva tartanak. Lénárs úr és magam jelentése a határvédelmi együttműködéssel kapcsolatban reméljük, hogy összhangban lesz. A negyedik gondolat az ütemtervel a menetrenddel kapcsolatos, és ezzel kapcsolatban mind a három fájlra vonatkozólag egyesség született. Szeretnénk a tanácssal megegyezése jutni az év vége előtt. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy október 10-ére meglegyen a megállapodás, és nagyon örülök annak, hogy az árnyék jelentéstevők erőfeszítéseket tesznek ennek érdekében. Végül pedig engedjék meg, hogy elmondjam, az SIS a legnagyobb, leginkább az alkalmazott adatbázis a biztonság és a szabadságjogok területén. Én biztos vagyok benne, hogy képesek leszünk biztonságot garantálni az állampolgáraink számára, amellett, hogy betartjuk az ő alapvető jogaikat. Köszönöm szépen! Úgy látom, hogy Miriam Dali nincs itt, de Szippe asszony itt van. Köszönöm szépen. Sajnos Miriam Dali nincs itt, mert Genfben van, és éppen a frakciónkat képviseli, ami nem áter egyezménnyel kapcsolatos tárgyalásokon. Úgyhogy most az ő nevében fogok beszélni. Szeretnénk kompromisszumra jutni az összes frakció között. Jelen, reméljük, hogy meg tudjuk erősíteni az emberek bizalmát az Európai Unió biztonsági, biztonságot növelő eszközeibe, és reméljük, hogy ez arányosan figyelembe veszi az emberek alapvető jogait is. A kollégám már elmondta, hogy ez az egyik legnagyobb IT rendszer a világon, és tulajdonképpen a belső határvédelmi ellenőrzéseket hivatott felváltani, nagyon magas szintű biztonságot szeretnénk garantálni, és ugyanakkor adatvédelmi szempontból is, főként a kényes adatok, vagy az érzékeny adatok, mint a DNS-re vonatkozó adatok tekintetében. Néhány fontos gondolatot szeretnék elmondani, amelyek kihatottak a módosításainkra. Úgyhogy nem fogok most külön-külön minden egyes fájlra kitérni, hanem inkább horizontális módon közelítem meg Egyrészt arról van szó, hogy mi frakcióként szeretnénk világossá tenni azokat a kifejezéseket, amelyek ebben a jelentéstervezetben szerepelnek, hogy ténylegesen a terrorizmus vagy más súlyos bűncselekmények elkövetőit tudjuk majd felkutatni, és ne vegzáljuk az átlag embereket. Másodszorban pedig szeretném azt is biztosítani, hogy arányos a rendszer, főként arra gondolok, hogy ki az, aki hozzáférhet a rendszerben meglévő adatokhoz. És ezzel kapcsolatban persze módosítások is érkeztek. Ami az adatokat illeti, jó néhány módosításunk arra vonatkozik, hogy a bizottság ugye itt egy öt éves adat megőrzést javasol, de ezt mi három évre szeretnénk lecsökkenteni. Az adatvédelmi biztos a véleményében beszél is erről, és reméljük, hogy a az adatvédelmi szabályokat és az ezekre vonatkozó ö, bírósági döntéseket, mint a nemrégiben megkötött EU-Kanada PNR adatokra vonatkozó ítélet, ezeket figyelembe fogják venni. A szankciók szintén nagyon fontos, hogy szerepeljenek a rendszerben, ugyanis mi meg vagyunk győződve arról, hogy mindazok, akiknek hozzáférése van az adatokhoz, az adatokkal való visszaélést ne, tehát ne, ne történjen visszaélés az adatokkal, és végül is rengeteg munkánk van még, de azt hiszem, hogy optimisták vagyunk, hogy jó megállapodásra tudunk majd jutni. Uh, Köszönöm szépen. Depres úrnak adnám meg a szót. Ő az árnyék jelentéstevő. For these files. Yes. Uh, merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném először is eh, a jelentéstevőnek megköszönni a munkáját, mert nagyon eh, nyitott, nehéz témával foglalkozunk, de ugyanakkor nagy felelősséget is vállalt. Úgyhogy először is gratulálni szeretnék neki. Mert nagyon jó minőségben tudtunk eh, eszmét cserélni, jók voltak a találkozóink és a párbeszédnek volt értelme. Na nézzük az SIS rendszert és a visszatérítéseket. Gyakorlatilag az összes javaslattal egyetértek. Főként szeretném azokat a módosításokat említeni itt, amelyeknek az a célja, hogy a harmadik országokkal való információcserét biztosítják. Ugyanakkor néhány gondolatot felvetnék, ahol én másként látom a helyzetet. Először is azt gondolom, hogy az SCS-ben nem kellene 5 évig megőrizni a, az adatokat a visszatérítéstől. Ről. Hiszen itt egy műveleti adatbázisról van szó, és arra utal, hogy mit kell tenni azokkal a személyekkel, akik jogellenesen tartózkodnak az Európai Unió területén, de akit már egyszer hazaküldtek, az már gyakorlati szempontból nem jelent számunkra veszélyt, úgyhogy azt gondolom, hogy így kellene inkább eljárni. Aztán a digitális, illetve a, a új lenyomatokra vonatkozó adatok, fontos adatok, szerintem minél több információ szerepel a rendszerben, annál jobb, úgyhogy semmiképpen sem korlátoznám ezt. Ami az SIS határvédelem és rendvédelem kérdéskörét illeti, egyetértek azokkal a javaslatokkal, amelyeket a jelentéstevő tett. minden tagállam egy nemzeti kópiát kaphat, de én azt gondolom, hogy nem erre van szükség, hanem inkább a központi infrastruktúráját kellene ennek a rendszernek erősíteni, hogy garantálni tudjuk a hatékonyságot. Emellett a jelentéstevőt abban is támogatom, hogy rendkívül gyorsan tudott fellépni és az információ cserére nagyon sokszor rövid időn belül van szükség, különböző rendvédelmi szervek, határőrség, rendőrség kérhetik ezeket. A összekötő irodák 12 órán belül kell, hogy vállalják az adatszolgáltatást, Na most, hogyha ezek a közvetítő irodák főként terrorizmussal kapcsolatban állandóan működnek, 20 napi 24 órában a nap minden, a hét minden napján, akkor ez a 12 óra, ez szerintem túl sok, azonnali választ kellene adjanak a terrorizmus gyanús ügyletekkel kapcsolatban. A terrorizmussal kapcsolatos információk az Europol adatbázisában is szerepelnek. Németországban vegyünk egy példát. Mondjuk azt, hogy a német rendőrség leleplez egy, merénylet, egy merényletet, de nincsen ideje. És mondjuk teszem azt a német területről, az elkövető gyorsan átjött Belgiumba, és Franciaország is jelezte ezt. és akkor Németországot mindenképpen szisztematikusan az Európol rendszerén keresztül informálni kellene, mert különben, hogyha ez nem lesz így, akkor, akkor egy hiány alakul ki, tehát egy automatikus adat átadásra van szükség. Általános értelemben én azt gondolom, hogy sikerül majd megegyeznünk, és nagyon ö, konstruktív az egész hozzáállása a jelentéstevő részéről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megadni a szót Mári Krisztin Verzsiának. Köszönöm szépen. Szeretnék elnézést kérni, mert nem tudtam még eleget dolgozni ezen az anyagom. Az ETIAS és a beléptetési, illetve kiléptetési rendszerről is éppen ezzel kapcsolatban is dolgozom, de itt egy globális logikára lenne szükség. Én azért aggódom, ami a SIS 3-as szövegben szerepel, mert ebben gyakorlatilag a terrorizmust és az illegális bevándorlás között egyenlőségjelet húzunk, ez szerintem azért elég nehéz, még akkor is, hogy ha a biztonság fontos számunkra, hogyha természetesen a határvédelmet komolyan kell vennünk, de én azt gondolom, hogy ez az egyenlőségjel számomra nagyon problémás, és ugye ezen keresztül mindenféle hatóságok hozzá fognak férni a központi adatbázishoz. Engem az is aggaszt, hogy a tagállamok közötti jogrendszerek egyáltalán nem egyeztethetők össze a legális bevándorlással kapcsolatban, sőt, még a menekültekkel kapcsolatos jogszabályok is különbözőek lehetnek. Úgyhogy én szeretném megérteni azt, hogy egyáltalán hogy fog működni ez a figyelmeztető rendszer, például a menedékkérőkkel kapcsolatban hiszen látjuk azt, hogy nagyon nehéz a helyzet. Vannak olyan tagállamok, amelyek szisztematikusan visszatoloncolják a menekülteket. Most például Belgiumról beszélek, a belga és a szudáni hatóságok közösen megegyeztek erről. Nos, hogyha ilyen rendszerben gondolkodunk, és az európai szinten fog működni, egy szisztematikus figyelemfelhívó rendszeren belül, akkor azért nem tudom, hogy hová fejlődik az Európai Unió, és hová lesznek az értékeink. Én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy az emberi jogok nem csak az európai állampolgárokra vonatkoznak, hanem harmadik országbeli személyekre is. Most kimondtuk már, hogy alapvetően mi az, ami nem tetszik nekünk, ebben a rendszerben, de továbbra is konstruktívan próbálunk hozzáállni annak érdekében, hogy az uniós értékeknek megfeleljen ez a rendszer. Alapvetően olyan módosításokat nyújtottunk be, amelyeknek az a célja, hogy a rendszert keretekbe foglaljuk, vagyis az arányosság elvének alkalmazására gondolok. Szerintem a jelentéstevő is együtt működött már velem, tehát tudom azt, hogy őt is érdekli mindez, de én azt gondolom, hogy azért itt minden cél nem azonos szinten kell, hogy megjelenjen. Az adatvédelemmel kapcsolatban is vannak kérdőjelek bennünk, főként az arcfelismerő rendszerekre gondolok. Adatok ellenőrzése a következő ilyen téma. Itt ugye az interoperabilitás kérdésére hívtuk fel a figyelmet. A felebezési jog nagyon fontos lenne az érintett személyek számára, hiszen gyakran harmadik országokbeli országok emberekről van szó, és miután őket általában illegális bevándorlóként apostrofálják, azért én azt gondolom, hogy ahhoz mégis joguk van, hogy az adataikat megfelelően táplálják be a rendszerbe, mert sokszor ezek nem megfelelően kerülnek be a rendszerbe. Általában az adatvédelmet nagyon fontosnak tartom, és különösképpen a Genfi Egyezmény tiszteletben tartására hívnám fel a figyelmet, ami szerintem egyre rosszabbul áll a tagállami alkalmazás szempontjából. mint hogyha egyes tagállamok azért szisztematikusan elfelejtenék az emberi jogok kérdését. Köszönöm. Úgy látom, hogy más árnyékjelentéstevő nincs itt. Kinnicsi képviselő. Köszönöm szépen. A SZISZ rendszerben dolgozóknak köszönöm szépen a munkáját. Ez egy nagyon komplex dokumentum, és alapvetőnek gondolom a biztonság szempontjából ezt a dokumentumot, de ugyanakkor az emberi jogok és az állampolgári jogok kérdésére is oda kell figyelni, ahogyan arra Szippel képviselő is utalt. Egy konkrét aspektusra hívnám fel a figyelmet. Arra gondolok, hogy a SIS rendszer szerintem a kiskorúak, az eltűnt kiskorúak kérdésének felkutatása szempontjából is nagyon fontos. Én a kiskorúak jogaival foglalkozom, és mint olyan módosításokat terjesztettünk be, annak érdekében, hogy a kiskorúak érdekeit mindig szem előtt tudjuk tartani. Vannak olyan módosítások, amelyeknek az a lényege, hogy a jelzések a kiskorú személlyel kapcsolatban mindig a gyermekvédelmi hatóságokhoz is el kell jussanak. Például az eltűnt kísérő nélküli gyermekek, kiskorúak esetében az adatokat mindig a gyermekek érdekeinek tiszteletben tartására lehessen felhasználni. Vannak olyan módosításaink is, amelyek kifejezetten az eltűnt kiskorúakra vonatkoznak, és velük kapcsolatban egy specifikus intézkedésre van szükség, attól függően, hogy milyen helyzetben is van az adott kiskorú, és az illetékes hatóságoknak is erre oda kell figyelnie, mert azt gondolom, hogy egy kísérő nélküli kiskorú gyermek, aki Európa területére bejön, és aztán valahová Európán belül elutazik, de nem találják, egészen más helyzetben van, mint egy olyan gyermek, aki mondjuk egy nemzetközi gyermekrablási ügynek az áldozata. Tehát az lenne a legfontosabb cél, hogy a gyermekeket ne érjék traumatikus beavatkozások. Ezért a módosításaink arra vonatkoznak, hogy a gyermekvédelmi hatóságokat mindig vonják be ezekbe az eljárásokba. Köszönöm szépen! Nagyon fontos, jó munkát végzett a jelentéstevő, de én biztos vagyok abban is, hogy a dokumentumon még sokat kell dolgoznunk. Egy alapvető eszközről van szó a rendőrségi és bírósági együttműködés szempontjából, és ugye a jogvédelem szempontjából is fontos ez a kérdéskör. Itt főként a legkiszolgáltatottabbakra, a gyermekekre gondolok. Köszönöm. Thanks and uh, Mr. Labrador. Köszönöm szépen, Lebraton úr, kapja meg a szót. Merci, uh, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, tisztelt uh, elnök asszony. Nos, először is hadd mondjam el, hogy a én politikai frakcióm ellenzi, ellenzi a Schengent, de hát ugye létezik, ha pedig létezik, akkor meg kell próbálni ezt hatékonyá tenni, minél hatékonyabban, hogy az illegális bevándorlás ellen harcolhassunk. Ami pedig a rendelettervezetet illeti, erre vonatkozik a jelentés. Itt egy olyan javaslatról van szó, amely a SIS rendszert arra használná föl, hogy a nem szabályozott belépőket visszaküldje, ami a módosítókat illeti. Nos, szeretném leszögezni, hogy vannak olyanok, amelyek megerősítik ezt a célkitűzést, ezek jó irányba van, mutatnak. Három példát szeretnék erre mondani. Az ötös, amely hogyha nem, tehát az ötös módosító, amely nagyon fontos, a 16-os módosító, amely azonosítja, identifikálja a belépőket, illetve a 20-as, amely azt javasolja, hogy az illetékes ügynökség adja közé a statisztikát a visszatérítésekről. Nos, ezek azok a módosítók, az 5-ös, a 16-os és a 20-as, amely abban az irányba mutatnak, hogy a lehető legjobban szembe tudjuk, meg tudjuk állítani a migrációs hullámokat. Köszönöm. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Миграционната криза... Радевор. Igen, köszönöm szépen. A migrációs válság és a biztonsági válság nagy próbatétel a biztonsági rendszerek és információs rendszerek számára ez a rendszer a rendfenntartó szerveket kell, hogy szolgálja, illetve lehetővé kell tenni a hatóságok számára, hogy megvédjék az európai határokat. Az új intézkedés célja, hogy nagyobb fokú biztonságot hozzon létre az európai határokon. Azt kérem, hogy támogassák a módosítókat, a visszaküldött személyekre vonatkozóakat, akkor, hogyha nem tiltott a visszatérés. Így a hatóságoknak képe alakul ki arról, hogy az adott személy veszélyt jelent el vagy sem, és a rendszer így a határok biztonságát jobban garantálhatja. De beszéljünk olyan, beszéljünk a biztonságról, mondjuk Bulgária esetében, amely ország száz százalékban betartja az intézkedéseket, akkor ezt az országot be kell venni a Schengeni zónába és eljött az ideje annak, hogy az Európai Unió valóban odafigyeljen a, a határok biztonságára. Úgy látom, senki nem kér szót, de akkor meg is adom a szót a tanácsnak, Egát Belicek úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő urak és hölgyek! Az elnökség részéről a következőt mondhatom. Most zárjuk le a két anyag eljárását, és örömmel hallom, hogy az Európai Parlament milyen ütemervet javasol, a tanács nagyjából ugyanezt a tempót követi. Úgyhogy a, ugyanarra az időre várjuk az anyag elkészítését, mint a parlamenti szavazás és így mielőbb megkezdhetjük a trialógus célunk az, ugyanaz, mint a parlamenté, ez pedig nem más, mint hogy megállapodásra jussunk az év végéig. Tehát nagyon jó azt hallani, hogy körülbelül ugyan ott járunk, ugyanaz a tempónk. A mai felszólalások alapján azt mondhatom, hogy együttemben haladunk. A célunk ugyanaz, a lehető legjobb és leggyakorlatiasabb rendszert állítsuk föl, és így biztosítsuk az Európai Unió biztonságát. Köszönöm elnök, köszönöm szépen. Várjuk a bizottsági nyilatkozatot. Zsuzsanna Felke Jenszené a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a hozzászólásukért. Nagyon is átgondoltak voltak ezek, és nagyon sok szakértelemről, szaktudásról tesznek tanúbizonyságot. Nagyon sok kérdést vetettek föl, olyan kérdéseket, amelyeket a, tan- a tagállamok is felvetettek a tanácsi tárgyalások során és örülök annak, hogy a tagállamok érdekei, az Európai Parlament érdekei és a miénk mind-mind ugyanabba az irányba halad. Ez pedig azt jelenti, hogy a tanácsi eredmények tulajdonképpen benne vannak a módosító javaslataikban a parlamenti módosító javaslatokban, ezért én is gyors megállapodást várok, az év vége előtt lezárjuk ezt az anyagot. Szerintem nagyon jó előrelépés történt az Európol terén, Döpré úr hozzászólására szeretnék utalni, hiszen az Európol aktívan használni kezdte ezt a rendszert, jó pár keresést végzett a rendszerben, egy, egész egyszerűen a, a batch search funkciót használta a rendszerben, és a módosítók egyik célja az, hogy az Europol hozzá összekapcsoljuk a másodlagos információs rendszerrel, és így egy valós idejű ért, értesítést kapnánk a találatokról. Ez egy nagyon egyszerű és nagyon hatékony kommunikációs mód, hiszen így a Europol azonnali kommunikáció részese lesz. Tehát szerintem ez egy kiváló fejlemény. Ezen kívül szeretném hangsúlyozni azt, hogy szükség van a mostani szabványok, a mostani standardok, standardok fenntartására. Ahogyan önök is elmondták, a SIS az európai állampolgárok biztonságának a kulcsa. És itt nem csak a terrorizmusra gondolok, hanem a bűncselekményekre, illetve a mindennapi életre, amely mind-mind nagyon fontos az állampolgárok jóléte szempontjából. Fontos az, hogy úgy érezzék, biztonságos környezetben élnek, és közvetlen környezetük biztonságos, a bűncselekményeket pedig kezelik. Ezért nagyon fontos, hogy ugyanazokat a standardokat érvényesítsük mindenütt, ezeket ne csökkentsük. Gondolok itt a 36-os cikkre, amely konkrét ellenőrzést ír elő. Szeretném hangsúlyozni, hogy az ilyen ellenőrzések az ellenőrzéseket a jövőben mindenféle bűncselekmény esetében használni kellene, nem csak, nem csak uh, sűr, súlyos bűncselekmények esetében. Tehát nem csak a három éves büntetése járó, vagy azon túl menő büntetése járó bűncselekmények esetében. Egy példa, például a bolti lopás, a szervezett bolti lopás óriási károkat okozhat, a bolt tulajdonosok számára akár a jövedelem 20%-át is jelentheti. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ne csak a terrorizmussal harcoljunk, ne csak a terrorizmus ellen, hanem mindenféle bűn, cselekmény ellen harcoljunk, ott azok ellen is, ahol alacsonyabb a büntetés. Ami pedig az adatmegtartást illeti, említette, hogy a jelenlegi megtartási időt szeretnék megőrizni. Szerintem a SZISZ kontextusában maga ez az adat megőrzés, az megtartás nem a, nem a legmegfelelőbb kifejezés, hiszen itt biztonsági adatokról van szó, releváns adat, adatokról. Ezeket addig kell föntartani, amíg, amíg ezek érvényesek, tehát amíg a figyelmeztetés életben van, tehát vagy letartóztatták az adott szemét, vagy megtalálták az eltűnt szemét, vagy megtalálták az eltűnt tárgyat. Tehát én ezt nem megtartási időnek, megőrzési időnek, hanem egy minimális időnek nevezném. A hatóságokra nehezedő terhet csökkenteni kívánjuk, és ezért szerintem nagyon fontos, hogy megőrizzük, megtartsuk az öt éves időszakot, hiszen a figyelmeztetés kell, hogy legyen a mérvadó. Az érzékenyebb kategóriák esetében az, a sérülékeny vagy eltűnt személyek esetében pedig egy évről beszélnénk. Igazából nem, látok, nem látom annak kockázatát, hogy hosszabb legyen a felülvizsgálati időszak vagy megőrzési időszak. Adatmegőrzési időszak. Ami a visszatérítéseket illeti, említette, hogy jó lenne egy öt éves megőrzési időszakkal számolni, még akkor is, hogyha a vészjelzés betöltötte a célját. Szeretném hangsúlyozni, hogy egy operatív rendszerről van szó, úgyhogy a figyelmeztetés a végfelhasználó számára rendelkezésre áll, és mindenkinek tudni kell, hogy milyen ö, lépést várnak tőle. Hogyha csak információs szol, célt szolgál egy ilyen figyelmeztetés, akkor ez nem felel meg a SIS céljának, ez már alapjogi vagy pedig adatvédelmi kérdés. Úgyhogy szeretnék ragaszkodni ahhoz, hogy a visszatérítési döntéseket ne a szízben ben őrizzük, az erre vonatkozó adatokat, hanem a Eurodagban vagy valahol máshol. Alapvetően ezek a legfontosabb elemek. Aztán vannak kötelező nemzeti másolatok. Itt nem teljes körű másolatokról van szó, hanem részleges másolatokról, az alfanumerikus adatokra vonatkozóan. Ez pedig óriási nagy különbség. Meg kell erősítenünk a központi rendszert. Technikai szempontból a központi rendszer különböző elemekből áll, a hálózat is különböző elemekből áll, maga az alkalmazás is, úgyhogy Sajnos mindig van egy kockázati veszély. Nagyon fontos, hogy a rendszer ne omoljon össze. A legjobb megoldás pedig az, hogyha bekapott készítünk, és ezt nem, ezeket nemzeti szinten őrizzük. Ismét szeretném hangsúlyozni, hogy a nemzeti másolat nagyon szigorú adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok alá esik, az adatok következetessége, Azaz a nemzeti rendszer és a központi rendszer összhangban kell, hogy legyen, ezt havonta ellenőrizni kell, rendszeres jelentéseket kell erről készíteni. A tagállamok elérték a nulla különbséget. Ez azt jelenti, hogy nagyon, nagyon is jó, hogyha van egy nemzeti másolat, mert hogyha a hálózat leállt, akkor is a, a tagállam, az adott tagállam el tudta végezni a SZISZ ellenőrzést. Ezért szeretnénk föntartani a javaslatot. Várjuk a triológust, illetve várjuk az önökkel folytatott vitát. Köszönöm. Köszönöm. A jelentést adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Köszönöm a bizottságnak és a tanácsnak és az együttműködést. Nagyon jól mentek a tárgyalások, az eszmecsere, úgyhogy köszönjük a közös munkát. Ha megengedik, egy-két megjegyzéssel élnék. Először is köszönettel tartozom az elnyékjelentéstevőknek, a politikai frakcióknak a megjegyzéseikért, Szépel asszonynak, és szeretném elmondani, hogy ha osztjuk az aggályt a, például a szankciók kapcsán, és mi is benyújtottunk módosítókat a szocialisták irányát követve. Tehát azt hiszem, hogy ugyanazon az úton járunk. ami pedig Döprér megjegyzését illeti. Igen, azt hiszem egyetértünk a nemzeti másolatok kérdésében meg kell erősíteni a központi rendszer stabilitását és hatékonyságát, és ezért gratulálok a liberális frakciónak, hogy ugyanezt az álláspontot képviselik, egyetértek Döpré úr azon megjegyzéseivel is, amelyek arra vonatkoztak, hogy a válaszadás hatékonyabb kell, hogy legyen. Irén rendszerben, tehát itt 12 óráról beszéltünk. Nagyon fontos a minél gyorsabb információcsere, különösen a terrorizmus kapcsán. Verzsi asszony, azt, mond, azt kell mondanom, hogy egyetértek a megjegyzéseivel, hogy nem, nem szabad a terrorizmust, a migrációt és a menekülteket összekeverni, tehát fontos, hogy külön választjuk ezeket a területeket, és ebben számíthat rám. Osztom azt a gondolatot is, hogy az alapjogok mindenkit megilletnek, nem csak az európai állampolgárokat. Üdvözlöm Verzsi asszony módosítóját, amely a harmadik országok lakosainak jogaira vonatkozik, a rendszer tükrében, és ezeket remélhetőleg be lehet majd vonni a végső jelentésbe. Ha Versi azt, hogy megengedi, akkor azt mondanám, hogy a GUE számára nagyon fontos, hogy megfelelően használjuk az információs rendszert, ami már létezik a Schengen, Schengeni zónában, Ebben egyértelmű biztosítékok vannak, egyértelműbbek ezek, mint az új rendszerben. Tehát egy olyan rendszerről beszélünk, amely már létezik, amely jól működik, és meg kell védenünk az alapjogokat. Valóban javíthatunk a már létező rendszeren. Kinicsi asszony valóban ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. A Schengeni információs rendszer reformja az egyik legérdekesebb kérdés, hiszen itt a kiskorúak jogait, a gyermekek jogait akarjuk garantálni megerősíteni. Én is javaslatokat tettem ebbe az irányba. Teljesen másképp kell kezelni a gyermekeket, a gyermekekkel kapcsolatos riasztást. Fő célunk a gyermekek védelme, és nem szabad megfedetkezni azon gyermekekről, akik az Európai Unió területén tűntek el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sur le monsieur Le Breton, euh, le... le Breton úr. Megjegyzése kollégám jelentésére vonatkozott, ezt uh, továbbítom majd, ugyanígy Defur uh, megjegyzését, Radefur megjegyzéseit. Osztom a bulgária kapcsán elmondottakat, ne felejtsük el hogy a egyetlen kritérium a Schengeni zóda kiterjesztésénél az volt, hogy minden feltételnek eleget tegyenek, és hogyha a tanács egyértelmű döntést hoz, illetve nagy többségben megszavazza a parlament, akkor lezárul minden feltétel megvizsgálása, tehát nincs politikai, sem technikai oka annak, hogy Románia és Bulgária ne csatlakozzon, vagy nincs akadjának, hogy csatlakozzon a Schengeni zónához. Tisztelt elnök asszony, azt hiszem, megválaszoltam a kérdéseket, a megjegyzéseket, és ismét szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek. Remélem, hogy az ütemtervet tartani tudjuk, és és reméljük, hogy az év végéig a parlament és a tanács megállapodik ebben az anyagban. Köszönöm. Okay, thank you. Köszönöm szépen, megköszönöm Carlos hihetetlen munkáját. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Lébe Bizottságban október 11 vagy 12-én lesz a szavazás. Kedves kollégák, akkor most a következő napirendi pontunkra térünk rá ez pedig a pénzmosás elleni küzdelem, méghozzá a pénzmosás, pénzmosásra szembeni büntetőjogi fellépés, és Ignáció Korráó az előadónk. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a kezdeti konzultáció az már június 29-én lezajlott itt a Libe szakbizottságban. A javaslatot ugye 2016. decemberében terjesztette be a bizottság, és az Európai Unió pénzmosás elleni egyezményéről, egyezményére alapszik ez. amely a pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefogá, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló egyezményre alapszik, és túllép a javaslata a meglévő eszközökön. Egyrészt kibővíti a bűncselekmények körét, ami a pénzmosásba tartozik, aztán a területen kívüliséggel is foglalkozik. A tanács ezt az álláspontot 2017. június 8-án fogadta el, és Okay, then now I would like to give a floor to... Most tehát először Kora adom meg a szót, ő az előadó. Köszönöm, elnök asszony. Nos, először is szeretnék köszönetet mondani minden árnyék előadónak, mert nagyon kooperatív szellemben dolgoztunk együtt az elmúlt hónapokban bármint gondolok itt az előkészületekre, az eszmecserére, igyekeztünk olyan keretekre jutni, amelyek világosak. Itt egy nagyon fontos irányelv javaslatról van szó ugyanis. A büntetőjogi rendszerek harmonizálását vonja ez maga után, a pénzmosás esetében. Ez egy olyan bűncselekmény, amely eléggé um, gyűlöletes. A szervezet bűnözés, bűnözői körök, ugye az illegális tevékenységükből származó bevételeiket itt mossák tisztára. Érinti ez a belső piacon a versenyt is, és sajnos a tagállamokban a BTK erre vonatkozó rendelkezései eltérnek, és ez megnehezíti a bírók, az ügyészek munkáját, és ezt az irá, ez az irányelv tehát nagyon jó lehetőséget ad az EU-nak arra, hogy előre lehessen lépni, és valóban fel lehessen lépni a pénzmosással szemben, el lehessen kobozni a javakat és a, a, ilyenfajta jövedelmet. Nagyon jó az irányelvjavaslat, ezért köszönetet mondunk és az alapok, a kiinduló pontok is nagyon jók. Viszont hatékony, világos és valóban teljes szöveget kell, hogy elkészítsünk, úgyhogy mi arra összpontosítottunk, hogy mik is a kényesebb pontok, amelyeket esetleg nehezebb megérteni vagy megvalósítani. Ugye a bizottság javaslatához 27 módosítás született, és ezek a szövegnek különböző részeit érintik. A főpontok pontok nyilván azok, amelyek magának a pénzbosásnak a definíciójára vonatkoznak, és ennek az értelmezése magában foglalja, hogy mondjuk a bizonyítási terhet ne súlyosbítsuk, a bizonyítás esetén, tehát ugye itt a szándékos elkövetést kitöröltük a szövegből ebből a módosításban, az olasz büntető törvénykönyv egyik rendelkezésére alapi, alapoztuk egy másik módosítónkat, a 648-as cikkből, ugye a maffia, a szervezetbűnözés az mindig megtalálja a módját, emlékezünk Giovanni Falconéra, ezért tettük be a gazdasági vagy pénzügyi tevékenységre történő felhasználást, és egy új bekezdést is megfogalmaztunk, amely nagyon fontos, tehát ez a hármas cikk egyes bekezdése, de mondom még egyszer, a bizonyítási teher, teherkérdését is kezeltük, tehát hogy a két fél, a vádlott és a másik fél jogait kiegyenlítsük. Szó van itt a befagyasztásról és elkobzásról is, tehát nem zárjuk ki természetesen semmifajta más kétségnek a felmerülését. Ami a, az irányelvet illeti, gyakorlatilag ez duplán bűncselekmény, ugye maga az illeg a jövedelem megszerzése és a pénzmosás, és azt szeretnénk, hogy biztosított legyen a súlyos bűncselekmények büntethetősége, a pénzmosás büntethetősége, egy ilyen feltételezett bűncselekmény büntethetősége marad a szabály, de van két kivétel, mert a, fontos, hogy az adott cselekmény az adott ország jogrendje szerint büntetendőnek minősül-e, e, és hogy a tagállam jogrendje szerint büntetendő legyen. Az emberkereskedelem esete az egyik e, e, különbség. Vannak magas kockázatú besorolással rendelkező országok, és vannak olyan intézkedések, intézkedések amelyek elrettentő intézkedés, intézkedésnek minősülnek, és hát az az alapgondolat nyilván, hogy a lehető legjobb szellemben, szellemben folytassuk a munkát az árnyék előadókkal, és megpróbáljunk javítani a kompromisszumokon, és így remélhetőleg a parlament nagyon erős és határozott álláspontot tud kialakítani majd a tanácssal és bizottsággal való tárgyaláshoz, és remélem azt is, hogy viszonylag gyorsan le tudjuk zárni ezt a munkát. Ami az ütemtervet illeti, október 12-én nyújtsuk be itt a beszél, meg a ö, nyújtjuk be a módosítókat, 19-én beszéljük meg, 13-án, november 13-án szavazunk, én azt szeretném, hogyha a plenárison még sikerülne novemberben szavazni, és az azt jelenteni, hogy ebben az évben le tudnánk zárni ezt a munkát, mert már egy ideje elkezdődött. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak, és Monika Holmájer az Árnyék előadók közül. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is Szeretnék köszönetet mondani az előadónknak, de nem csak neki, hanem az árnyék előadóknak is, mert nagyon jó volt az együttműködés valóban. Nagyon intenzív vitákat folytattunk egymással, rengeteg szakértőt meghallgattunk, és azt gondolom, hogy most ezzel a végeredménnyel azért eléggé um, elégedettek lehetünk tettünk több kiegészítést is az eredeti javaslathoz, és ezek javítanak rajta. Például az a kiegészítés, hogy ugye valaki a bűncselekmény eredményeképpen szert tesz pénzre, valamilyen tárgyra, és folytatja ennek a használatát, esetleg anélkül, ugye, hogy, ne, hogy eredetileg nem tudta, hogy honnan származnak ezek a javak, de később ez kiderül, akkor ez is ide tartozik, és ez is súlyosbító körülmény, tehát elé, elítélhető, büntethető. És szerintem ez egy nagyon jó gondolat. A kérdés az az, hogy ezt mire korlátozzuk? Csak a terrorizmusra és az illegális fe- fegyverkereskedelemre, vagy az összes többi súlyos bűncselekményre is, például az illegális szervkereskedelemre, vagy a gyermekek elleni szexuális erőszakra, tehát az összes súlyos bűncselekményre gondolok itt, amelyeket talán hozzá lehetne tenni a listához. Nem tudom, hogy ezt a listát nyitva hagyjuk, vagy csak ezt a két fő súlyos bűncselekményt hagyjuk benne, tehát a terrorizmust és az illegális fegyverkereskedelmet. Tehát ahogy mondom, ez a kérdés, amit esetleg eldönthetnénk, hogy maradjunk ennél a kettőnél, vagy inkább legyen egy nyitottabb listánk, mert az a többit kevésbé súlyosnak ítéljük, ezt talán még megvitathatnánk. Aztán azzal is foglalkoznunk kellene, amit a kolléganő említett, a postafiók cégek, illetve ezek az egymásba épült cégek, illetve az a fajta tevékenység, hogy sok apró részletre bontják, és így oldják, le a, oldják meg a pénzmosást, a tagállamok pedig ugye a viszonylag magas limitekkel dolgoznak, és így nem veszik esetleg észre a pénzmosást, ez nagyon megnehezíti a hatóságok munkáját, ugyanis, hogyha ilyen um, módon felbontva uh, tevékenykednek a bűnözői hálózatok. Ami a befagyasztást és az elkobzást illeti, hát van egy külön irányelv, ami a bűncselekmény elkövetéséből származó jövedelem befagyasztásáról és elkobzásáról szól, mert egyébként duplán készítünk szabályozást. A tanács és a parlament már elfogadta, mondom, ezt az irányelvet, és esetleg a szövegben hivatkozhatnánk konkrétan erre. Így megspórolnánk a kettős munkát, és néhány problémát is, amivel most szembenézünk. Végül pedig van néhány kérdés még, amelyel mondjuk két oldalon lehetne foglalkozni, hogy folytatjuk az eszmecserét. De azt hiszem, hogy valóban nagyon jól működnek együtt az árnyék előadók, és biztos vagyok benne, hogy az összes még fennálló pontban megtaláljuk a megoldást. Köszönöm szépen, Mónika, és haladunk tovább. Köszönöm szépen én is Ignáció Korreónak, mondja Anna Gomes, ezt a jelentést és külön megköszönöm a szakértői találkozókat, amelyeket megszervezett, ezek nagyon hasznosak voltak számunkra. És köszönöm egyébként a kreatív gondolatokat és javaslatokat is, amelyekkel még tovább javította a bizottság javaslatát. Azt gondolom, hogy most kulcsfontosságú ponton vagyunk, ponthoz érkeztünk. Emlékezzünk a Panama dokumentumokkal foglalkozó bizottság munkájára, tehát tudjuk, hogy most nagyon jó munkát kell, hogy végezzünk. Itt van a kezünkben a lehetőség, hogy megerősítsük ebben a témában a fellépést ezzel az irányelvel, és hogy támogassuk a hatóságainkat a pénzmosás elleni fellépésben. Tehát egy hatékony eszközt adunk az ő kezükbe, hogy ezt a fajta bűncselekményt le tudják küzdeni. Egyébként itt emlékeztetek arra, hogy itt nem csak a szervezet bűnözői körök elleni küzdelemről van szó, hanem a terrorizmus finanszírozásával szembeni fellépésről is. Ez egy olyan érv, amely gyakran nem szerepel a tagállamok érvelésében, amikor ezzel a témával foglalkoznak, és a jogi kereteket fektetik le. De ugye mi, mint megválasztott parlamenti képviselők, muszáj, hogy ezt is a figyelem középpontjába helyezzük, hogyha hatékonyan akarnak fellépni a tagállamok a terrorizmus ellen, akkor a terrorizmus finanszírozásával szemben is fel kell lépni. És nagyon-nagyon sok minden történik a szervezet bűnözői körökben, itt fel kell tárni a kiskapukat, a pénzügyi rendszerekben, az adórendszerekben, és természetesen a jogrendszerekben is. Úgyhogy a célkitűzés is helyes, tehát hogy a végrehajtó szervek, az ügyészségek és így tovább, tehát a tagállami hatóságok tartsák a kapcsolatot egymással a pénzmosás elleni küzdelemben vagy akár megakadályozásában, ennek megakadályozásában. És szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az a pont, ahova eljutottunk. Nem folytathatjuk a e, pénzmosásra szembeni fellépést, e, nyomozást és így tovább, csak akkor, amikor már van e, ítélet vagy vitathatatlan bizonyíték. Azért, mert nagyon gyakran maga a gyanú, a pénzmosással kapcsolatos gyanú indítja be a vizsgálatot hiszen a pénz útját követik. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, és újra és újra ezt halljuk az ügyészektől, végrehajtó szervektől, nyomozati hatóságoktól. És ami az elkobzást illeti, ezzel kapcsolatban is örülök itt a javaslatnak, de egyetértek kollégámmal, hogy egyszerűbb lenne utalni a bűncselekményből származó jövedelem EU-n belüli befagyasztásáról és elkapzásáról szóló irányelvre. Hogyha utalunk erre az irányelvre, akkor megerősítjük itt a szöveget. És én is csatlakozom azokhoz, akik kihangsúlyozták, hogy mennyire fontos Ignáció javaslata az aktív bűnözői tevékenységben, amely ingatlanra tesz szert, egyéb jövedelemre harmadik ország területén. Ez is nagyon fontos. Van itt elég elég, elég sok súlyos bűncselekmény, emberkereskedelem, korrupció, terrorizmus, szervezetbűnözés, és így tovább, és nagyon örülök annak, hogy a korrupciót ide beépítette. Én portugál vagyok, és hazámban éppen a, az történik, hogy a portugál bírák állítják bíróság elé Angola alelnökét nem csak pénzmosás miatt, hanem azért is, mert megpróbálta a portugál bírákat lefizetni, és ezáltal elkerülni a pénzmosás elleni ö, vizsgálatot. Hát természetesen az angolai hatóságok megpróbálják megakadályozni, hogy ez az eljárás lebonyolódhasson minden érvet felhasználnak, azt mondják, hogy egy harmadik országban követte el az illető a bűncselekményeket, és így tovább. Most az a bíra, a korrupt bíra, a korrupt portugál bíra Portugá- Portugáliában börtönben van. De ez az extraterritorialitás nagyon fontos. Tehát ez a, az EU területen kívüliség, hogy ezt figyelembe vesszük és bevonjuk, a bűncselekmények közé, ez nagyon-nagyon fontos. És nagyon világosan le kell írnunk, hogy mindegy, hogy az EU kívül követik el ezeket a bűncselekményeket, bűncselekményeket tehát Ignáció javaslata nagyon jó. Egy valamit hadd tegyek hozzá, van egy olyan terület, amit még, amin még folytatnunk kell a munkát, majd meglátjuk, hogy milyen módosítók érkeznek be. Azt gondolom, hogy ezen a területen többet is tehetnénk, figyelembe véve azt, hogy mi derült ki a Panama dokumentumokkal foglalkozó szakbizottság munkája során. Itt kiderült, hogy a pénzmosással foglalkozó nagy ö, szervezetek között szerepelnek olyanok is, amelyeknek éppen az lenne a feladata, hogy felhívják a hatóságok figyelmét az ilyen bűncselekményekre. Tehát ezek között voltak ügyvédek, ingatlan ügynökségek, számvitele foglalkozó szakemberek, és így tovább. Tehát fontos, hogy az administratív funkciót betöltőekkel, betöltő személyekkel szemben is fel lehessen lépni, vagy valakinek a működési engedélyét, engedélyét visszavonni, a hivatalából fölfüggeszteni, és így tovább. Mert nem csak Portugáliában, sok más országban is sokat tanultunk ebből. Gyakran előfordul, hogy az érintett szakma önkormányzó szervezete, kamarája a felelős ugye a szabályozásért és ellenőrzésért, de a legtöbb esetben ez nem működik, és általában a nyomozó egységek azt mondják nekünk, hogy elég kevés beszámolót kapnak innen. Mondjuk a bankoktól jön az információ, mert ugye ott már egy picit rendbe tettük a helyzetet, és odafigyelnek erre, de a kamaráktól, a képviseleti szervezetektől ezekben a szakmákban nem érkezik információ. Tehát így gyakorlatilag ez egy komédia, ami zajlik, komolytalan. Úgyhogy itt is szankciókra lenne szükség, hogyha valakinek a működési engedélyét felfüggeszthetik, amennyiben nem tartja be a szabályokat, akkor be fogja tartani azokat a szabályokat. Köszönöm szépen, nem látok több árnyék előadót. Nem tudom, hogy van-e még valaki, nem? Akkor a bizottságot kell, hogy megkérdezzem. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen ezeket a reakciókat az első tervezethez, és Korá úrnak mondok köszönetet, nagyon jó munkát végzett egészen ideig A bizottság ebben a szakaszban a, nem igazán tudja hivatalosan támogatni a módosítókat, de a módosításokat, de arra mindenképpen felhívnám a figyelmet, hogy a szakértőkkel folytatott eszmecsere nagyon pozitív, és nagyra értékeljük, hogy a parlament támogatja a bizottság javaslatának kulcsfontosságú elemény, elemeit. Például azt, hogyha valaki a pénzmosás útján a bűncselekményből származó pénzeket saját maga használja fel. Ez nagyon fontos, hogy beépítsük az irányelbe, és ez büntethető legyen, mert nagyon sok bűnöző így jár el. A másik pedig, hogy a pénzmosás definíciója elég széles legyen ahhoz, hogy minden bűncselekmény beférhessen ide, mert jelenleg az egyik legnagyobb akadály a hatékony határokon átnyúló együttműködés esetében az, hogy a tagállamok büntető jogrendszere eltér. Reméljük, hogy a tanácsban is sikerül előrelépni, és hogy önök is osztani fogják az ottani javaslatokat, és akkor még hatékonyabban le tudjuk zárni az ügyet. Köszönöm. Mr. Corrao. Eh, Corrao úr, tessék. Rendben, köszönöm. Hát akkor először is azt hiszem, hogy Holmeyer és a másik kolléga által felvetett gondolatok is eh, ezekkel egyetértek, és szerintem biztos, hogy meg fogjuk találni a megoldást, a kompromisszumot. Az biztos, hogy például a listával kapcsolatban, ugye én példákkal éltem, olyan bűncselekményekkel kapcsolatban, korrupció, terrorizmus, amelyekre én utaltam, de a 9-es cikkben ezek szerep, illetve módosításban ezek szerepelnek. Egyébként ezt a listát tovább lehet majd nyújtani és azt gondolom, hogy nagyon sokfajta bűncselekményt lehet bevenni ebbe a körbe, hogy gyakorlatilag mindazok a bűncselekmények szerepeljenek a listán, amelyeknek köze lehet a pénzmosáshoz. Ami pedig a vállalatokat illeti, azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a jogi személyiségeket vonjuk be ebbe. Most, hogy kicsi vagy nagy cégről van szó, azt majd eldöntik a nyomozó hatóságok a különböző tagállamoknál, és majd ők fogják ezt kideríteni. Ami pedig Anna Gomes képviselő megjegyzéseit illeti, ezzel is teljes mértékben egyetértek, és természetesen szeretném erősíteni mind az igazságügyi együttműködést, hiszen a bizottságnak is ez volt a célja, Alapvetően egy olyan szankciórendszert akarunk alkalmazni, amelynek az lenne a lényege, hogy hatékonyá váljon az irányelv. Tehát nem csak tiltás, tiltó, illetve administratív szankciókra gondolunk, hogy az adott tevékenységet meg lehessen szüntetni. Én szerintem alapvetően egyetértünk a bizottság gondolkodásmódjával, megpróbáljuk majd javítani mindezt, az irányelvet javítani szeretnénk, hogy minél világosabb és hatékonyabbá váljon. Ez a célunk, és remélem, hogy a következő találkozók során és a kompromisszumok előterjesztőivel ezeket a célokat fogjuk tudni elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon fontos téma ez, és nagyon jó volt az ön munkája. Azt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy hosszabb módosítási határidőt írtunk ki. Október 12-e dél lenne a határidő. Ennek az is lenne a célja, hogy minden frakciónak legyen elég ideje. A módosításokat majd a Libében október 19-én fogjuk megvitatni, és kiteljesztettük tehát ezt a határidőt. A szavazás pedig november 13-án lesz. Köszönöm szépen! Következő napi rendi pontunk a 15-ös, 16-os, 17-es, bizottság jelentése a, bizot, a tanács és az Európai Parlament felé az Európai Unió és Törökország megállapodásának tekintetében. Az EU koordinátora a Törökország megállapodással kapcsolatban. Európai Bírósági ítélet, szeptember 6-a Magyarország és Szlovákia felvetése, illetve bírósági beterjesztése a menekült kvóta ellen. Kedves kollégák, körülbelül pontosan két hón évvel ezelőtt döntött úgy a tanács, az egyes In total 160,000 persons from Italy. 160 ezer személy újraelosztásáról volt szó Olaszországból, illetve Görögországból. Nemzetközi védelmet kérvényező a menekültekről volt szó. 2015. júliusában az Európai Tanács 22.504 személyt osztott el a szíriai menekültválság miatt. Jelenleg a relokációs döntések lejártak, és tulajdonképpen kevesebb, mint 20 ezer személyt sikerült Görögországból hatékonyan áttelepíteni máshová, és kevesebbet, mint 9 ezer Olaszországból. Miközben kb. 17 ezeret lehetne még áttelepíteni Törökországból. Ez azt is mutatja, hogy a 2015-ös célokat nem lehetett megvalósítani, ugyanakkor a relokáció mégiscsak működőképes modell. Az Európai Unió és Törökország között az együttműködés javult, és ezen keresztül hozzájárultunk a Görögországba érkező migránsok számának csökkentéséhez. A tagállamok nem igazán hajlandóak együttműködni. Két tagállam konkrét talán az Európai Bírósághoz fordult ebben az ügyben. Ugyanakkor a bíróság Magyarországot és Szlovákiát elítélte a néhány nappal ezelőtt megjelent ítéletében. Meg fogjuk hallgatni ennek az ítéletnek a lényegét, összefoglalását a jogi szolgálattól. Magyarország, Lengyelország, Csehország egyetlen egy szemét sem fogadtak be. Ezzel kapcsolatban szeretnénk meghallgatni az Európai Bizottságot, hogy hogy is áll a jelenlegi helyzet, és hová lehet tovább fejlődni az újraelosztásos mechanizmus tekintetében, hiszen még most is vannak olyan személyek, akiket Görögországból át lehetne telepíteni, és egyre inkább növekszik az igény az áttelepítésre a dél-mediterrán országokból is. Mervé úr, önné a szó az EU-Törökország megállapodásról. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok! Európai Unió Törökország megállapodás konkrét eredményekkel számolhatunk be a kitűzött célok elérésének tekintetében. Annak ellenére, hogy Görögországban sokkal, tehát el, növekszkedőben van az érkezések száma, mégis sokkal alacsonyabb marad, mint a Törökországgal megkötött megállapodás előtti időszakban volt most 80 személy érkezik körülbelül naponta, miközben korábban akár 4000 személy érkezett naponta Görögországba. Nagyon sokan ismerik a helyzetet itt a szakbizottságban is, és nagyon nagy mértékben csökkent az eltűnt vagy meghalt személyek száma is. Nézzük meg a mögöttes helyzetet a menekült ügyi eljárásokkal kapcsolatban elég jól működik a rendszer. Az IAZA kb. 20, segítségével kb. 25 ezer esetben sikerült döntést hozni, és az illetékes miniszterrel megállapodtunk abban, hogy júniusban idén gyakorlatilag eltűntek, tehát nem megszűnt a Törökország irányából érkező menekültek száma. Augusztus-szeptember időszakában megint újabb emberek jelentek meg, erre oda kell figyelni, de azért ezzel együtt én úgy gondolom, hogy a menekültügyi eljárásoknak köszönhetően ezt a lemaradást hamar be fogjuk hozni. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy a tagállamok továbbra is szakértőket küldjenek a rendszeren belül. Körülbelül 370 személy dolgozik jelenleg a szigeteken. Vannak tolmácsok, vannak szakértők, menekült regisztrációval foglalkozó szakemberek közöttük. Igaziból, ezt többször elmondtam már, hogy a nehézség ott abban ragadható meg, hogy a második fázisban nehéz a döntéshozatal a menekült kérelmek elbírálásában. És ez sajnos továbbra is így van. Ahogyan korábban is elmondtam, 13 ilyen lemaradással foglalkozó bizottságot hoztunk létre, és IT eszközöket is adtunk az ő munkájuk segítésére, de a produktivitás mégsem mozdult el, tehát gyakorlatilag kb. 30 esetet oldanak meg, vagy ennyi menekült kéremet bírálnak el hetente. Néhány nappal ezelőtt hosszú időszak után sikerült két szíriai ügyében döntést hozni. Ők visszatérnek Törökországba. Ebben a specifikus esetben, vagy ebben a speciális esetben első és második fokozaton is feltartóztatták a döntéshozatali eljárást, és azért húzódott el ennyire. Aztán persze a fellebbviteli szinten már könnyebb a bíróknak döntést hoznia, úgyhogy reméljük, hogy ezen a szinten legalább növelni tudjuk a hatékonyságot. Ehhez kapcsolódik a visszaküldések száma, ami még mindig nagyon alacsony maradt. Gyakorlatilag mostanáig 1925 személytől mm, küldtünk vissza Törökországba, Főként harmadik országbeli személyekről van szó, vagy állampolgárokról, akik nem élvezhetnek nemzetközi védelmet. Körülbelül 200 személyről van szó, 200 szíriai személy szintén visszatért, de ők önkéntes alapon tették ezt meg. Tehát ők úgy döntöttek, hogy hazatérnek, visszatérnek. Egy másik dolog, ami szintén világosan kiderül, az az, hogy a görög rendőrség nagyon nehezen találja meg azokat a személyeket, akiknek az elbírál, a menedékjogának az elbírálása negatív értékelést kapott. Egyre nehezebb megtalálni ezeket a személyeket, és ilyen értelemben nagyon nehéz végrehajtani a döntéseket. Tehát nehéz megtalálni ezeket a személyeket, és visszaküldeni, visszatoloncolni. Tehát fontos az, hogy gyors legyen, fair legyen a feljárás, hogy az emberek ne várjanak a végtelenségig, de másodszorban jobban nyomon kellene követni azt, hogy hol vannak ezek az emberek. Ez azt jelenti, hogy az adatmenedzsment, vagy az információ, a tájékoztatás jobban kellene működjön. Tudom, hogy ezzel nem vagyok igazán népszerű itt ebben a szakbizottságban, de egy hatékony visszatérítési politikához kapacitásokra van szükség, és akik nem maradhatnak európai területen, azoknak el kell menniük. Őket fel kell kutatni. Kosz szigetén, aztán Lesbosban is kialakítottunk ilyen központokat, de hát ezek az emberek nem maradtak ott, és ez az, ami megnehezíti az ő visszatérítésüket. Az önkéntes visszatérés viszont nagyon jól működik. Sokan alkalmazták ezt is, kb. 1800-an konkrétan a szigetekről tértek vissza. Aztán a legnehezebb pontja ennek a kérdéskörnek az, hogy miután növekszik az érkezések száma, az elmúlt két hónapban mindenképpen, ezért a feltételek, a körülmények megint inkább egyre rosszabbak. A legnagyobb probléma az az, hogy egyszerűen túl sok menekült van a szigeteken, a központokban, és ez főként Lesboszra, Szármoszra áll, ahol a legtöbb menekült érkezett, ez nagy problémákat jelent, csak hogy ne legyenek félreértések, nem arról van szó, hogy mindenkit ott tartanak. Sokan azt mondják, hogy ez így van, de ez nincs így, mert hogyha megvizsgáljuk, hogy hányan érkeznek a szigetekre, és hányan mennek aztán tovább, abból kiderül az, hogy valóban a földrajzi korlátokat megszüntettük. Törökországba ezek a személyek nem minden esetben térhetnek vissza, de az is igaz, hogy azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb a nyomás, a helyzet egyre feszültebb a szigetvilágban is. Nézzük a jövő nagy kihívásait. És végül a görögországi helyzet, tehát a szigeteken kívüli helyzet az egyre jobb, és gyakorlatilag az EU-Törökország megállapodás óta azt mondhatjuk, hogy a relokációs programok működése miatt, aztán egy ilyen bérbeadási programnak köszönhetően, és általában a, a az infrastruktúra fejlesztésnek köszönhetően nagyobb problémákat már nem tapasztalhatunk a görög területen, a szigeteken kívül, tehát a szárazföldi területen. Pénzt is adtunk nekik, és ezen keresztül a helyzet sokat javult. Tehát ezzel kapcsolatban azért a helyzet szerintem elfogadható, sokkal jobb minden esetre, mint a szigeteken. Nézon úr fog beszélni a relokáció helyzetéről. Én csak egy dolgot mondanék még el Görögország kapcsán. Azt hallom gyakran, hogy 66 ezer szemét kívánnak Görögországból áttelepíteni, és csak 20 ezer esetben történt ez meg. Nos, hát én itt erre azért rávilágítanék, rámutatnék, hogy ez a 66 ezeres szám, ez még az EU-Törökország megállapodás megkötése előtti időszakra vonatkozik. Most azóta már nincsenek ott annyian. Összesen nincsenek ott annyian, úgyhogy azért bánjunk óvatosan ezzel a kérdéssel, ne vonjunk le messze menő következtetéseket ebből. Itt le is állnék, és akkor átadom a szót a kérdéseknek, megjegyzéseknek. Köszönöm. Thank you. And now Mr. Köszönöm szépen, Nielsen úr következik. A relokációs döntésről. Tessék. Yeah, thank you, Chair. Good afternoon. Uh, you uh, already mentioned, Chair, the... Köszönöm szépen. Már megemlítette a legfontosabb adatokat. Most 30 ezer áttelepített emberről beszélünk, Görögországból és Olaszországból összesen. Ez pedig azt jelenti, hogy körülbelül havonta 2000 áttelepítésre beszélünk július-augusztus-szeptember időszakra. Az általunk beadott szeptember 6-ai jelentés a 15 -dik. Ez részletes, részletesen beszámol a fejleményekről, az eljárásokat próbáljuk gördülékenyebbé tenni, a tervezést és a koordinációt is, illetve megvizsgáljuk, hogy hogyan alakul a kísérlet nélküli kiskorúak áttelepítése. Először is tisztázni kell, hogy a döntések a szeptember 26-áig érkezettekre vonatkoznak, a prioritás pedig az, hogy azok, akik ez időpontig megérkeznek, hogyha áttelepítésre jogosultak, akkor a következő hónapokban ez meg is történik, tehát áttelepítik őket Olaszországból és Görögországból. Erre számítunk a következő hónapokban. A becsléseinket a jelenlegi helyzetre építjük, tehát arra, hogy kiket regisztráltak áthelyezésre, 6-7 ezer emberre számítunk még pluszban a következő hónapokban, tehát az egész áthelyezési rendszer végéig ezzel a számmal kell számolnunk. A bizottság nem javasolja a döntések meghosszabbítását, hiszen egy erős üzenetet akarunk küldeni arra vonatkozóan, hogy a Dublin, a Dublint kell megoldaniuk a társjelentéstevőknek, a, a társjogalkotóknak, és hosszú távú, kötelező érvényű szabályokat kell hozni az áthelyezésről. Tehát az átmeneti időszakot szeretnénk lezárni. Ezen rendszereken túl a bizottsági közleményben tegnap azt is közzétettük, hogy azt szeretnénk, hogy a tagállamok továbbra is szolidaritásról tegyenek tanúbizonyságot Görögországgal és Olaszországgal, addig, amíg a következő Dublini rendszer, az új Dublini rendszer ki nem alakul. A jelentés, a szeptember 6-ai jelentés tulajdonképpen nem egy leltározás, vagy nem vonjuk le a tanulságokat, nem azt a célt szolgálja, mégis hangsúlyozni kell, hogy azt látjuk, hogy mindenki nagy erőfeszítést tett, a nemzeti hatóságok és az áthelyezési rendszer valóban működhet, nagyon fontos szerepet tölthet be a szolidaritás terén. Ami a gyakorlati tapasztalatokat élet, illetve levonható tanulságokat, ezeket figyelembe kell venni akkor, amikor az új Dublin rendszert kialakítjuk. Ami az A helyezést illeti, itt a júliusi rendszer lét életbe, illetve az EU-törökországi megállapodás erre vonatkozó része, a 2015-ös júliusi végkövetkeztetések tekintetében legtöbb tagállam eleget tett a kötelezettségvállalásainak, és a jelenlegi finanszírozási rendszer is lassan lejár az év végén. Egy új áttelepítési rendszert kívánunk kialakítani, de ezt majd még végig kell tárgyalni. Tehát a jelenlegi rendszer és a következő rendszer áthid, közötti időszak áthidalására azt javasoljuk, hogy a következő kettő esztendőben 50 ezer embert kellene áttelepíteni a tagállamoknak, és ez megfelel a mostani pénzügyi támogatásnak. Ez azt jelenti, hogy 500 millió euró állna rendelkezésre. Az 50 ezeres áttelepítés egy célszám, tehát nagyon reméljük, hogy ezt meg fogjuk ütni, de remély, az még jobb lenne, hogyha tagállamok túl teljesítenék. Vannak javaslataink arra vonatkozóan is, hogy az Európai Uniónak hova kellene összpontosítani erőfeszítéseit. Törökország, Jordánia, Libanon és 5-6 ország Afrikában a legnagyobb befogadó országok, menekült befogadó országok, vagy pedig a menekült útvonalon helyezkednek el, tehát ide kellene összpontosítani a figyelmünket, de tisztelt elnök asszony, rendelkezésre állok a kérdésekre. Köszönöm szépen. Warren úr következik a jogi szolgálattól. Egy rövid összefoglalást szeretnénk Magyarország és Szlovákia témában. There is, there is nobody. Nincs itt senki. belongs to you. Merci, Madame la Présidente. Euh, Köszönöm szépen. Szlovákia és Magyarország két külön kérelemben a szeptember 20, 2015. szeptember 22-i tanácsi döntés visszavonását kérték amely ugye e, átmeneti áthelyezésre vonatkozott. Ez a döntés az Európai Unión 78-as, cikké, 78 cikkének harmadik bekezdése alapján hozták meg. Lengyelország e, támogatja Szlovákiát és Magyarországot, a Belgium, Németország, Franciaország, Olaszország e, és a bizottság többek között a tanácsot támogatja. Az Európai Parlament nem szólt bele ebbe az ügybe. Az Európai Bíróság visszautasította ezt a két kérelmet, és és lehetőség nyílt arra, hogy megvizsgáljuk a helyzetet, és érdekes tanulságokat vonjunk le, egyrészt az intézmény közi kapcsolatokra vonatkozóan, másrészt pedig a, a, az eljárásokra vonatkozóan. A kérelmező országok a következőre tértek ki. A 78 per 3-as cikk az a jogi alap, Aztán a, ezt kérdőjelezték meg a jogalapot, aztán ö, az tartalmi kérdésekre, tehát a döntés tartalmára is ö, kitértek. Itt felvetették az arányosságot, az arányosság kérdését. Ami a jogalapot illeti, Szlovákia és Magyarország általánosságban támogatta azt, hogy a jogalkotási javaslatot folytassák, hiszen itt a 78 per 3-as cikk az Európai Parlamenttel való konzultációt írja elő. A bíróság fölhívja a figyelmet arra, hogy csak akkor lehet ez jogalkotási aktus, hogyha a szerződés alapján hozzák meg, írják ki, tehát rendes jogalkotási, vagy pedig külön jogalkotási eljárásban. A 78 per 3-as cikk előírja az Európai Parlament konzultációját, azonban nem utal a jogalkotási eljárásra, és a bíróság oda jutott, hogy ez nem jogalkotási aktus. A bíróság úgy döntött, hogy a 78 per 3-as cikk lehetővé teszi az európai intézmények számára, hogy átmeneti intézkedéseket hozzanak, amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy hatékonyan és gyorsan reagáljanak egy sürgősségi helyzetre vagy vészhelyzetre, hogyha túlságosan erős a migrációs áramlat. Ezek az átmeneti intézkedések pedig eltérhetnek a jogalkotási aktustól, tehát itt lehetőség van a derogációra, megfelelő formában, tehát hogyha ennek a hatája ö, meghatározott, illetve időben is meghatározott, a jogalkotási aktust azonban nem váltja fel, a bíróság pedig arra jutott, hogy a, az, ezeket a felté- ezeknek a feltételeknek eleget tettek. 2000 15. szeptember 27-től 2016-ig azt látjuk, hogy hogy az átmeneti időszak nem kérdőjeleződik meg. Ezen kívül a, bizot, a bíróság úgy döntött, hogy a szlovák kérésre reagál, melynek lényege az, hogy vészhelyzet, illetve sürgősségi helyzet áll fönn. Most nézzük, a két tagállam először is 2015-20, június 25-26-ai döntésére utalt, és ez egy sürgősségi áthelyezési eljárást ír elő, azonban a bíróság már hozott egy döntést 2015. szeptember 14-én, és itt 40 ezer ember kért nemzetközi védelmet Görögországból és Olaszországból. Ezért az adott országok úgy döntöttek, hogy a, a döntés meghaladta az Európai Tanács hatáskörét, illetve az általa kialakított lehetőségeket, és konszenzus, hiszen konszenzussal kell megállapodni az áthelyezésben. bíróság tehát úgy döntött, hogy az Európai Tanács végkövetkeztetéseit már megvizsgálta egy másik döntés, nem csak ez a megtámadott döntés. Az Európai Tanács döntése nem veheti el a kezdeményezési lehetőséget, az Európai Tanástól, az Európai Bizottságtól, tehát, és az Európai Bizottság be is nyújtotta ezt a javaslatot. Az Európai Tanács konszenzussal dönt, és ez nem változtathatja meg a választási szabályokat, a szavazási szabályokat, hiszen a 78 per 3-as cikk előírja a minősített többséget. A két állam mal kapcsolatban fölmerült az, hogy az, európai, hogy az Európai Tanács nem konzultált megfelelően az Európai Parlamenttel. A tanács megváltoztatta a bizottság eredeti javaslatát jelentős mértékben. Ez ugye Görögországot és Olaszországot segítette volna, de Magyarországot is. Magyarország azt kérte, hogy vonják vissza, tehát őt vegyék ki ebből a döntésből, hiszen ez tartalmilag már nem vonatkozik az országra. Így Magyarország és Szlovákia szerint, hogyha a tanács újra fölvenné a kapcsolatot az Európai Parlamenttel, akkor itt megsérteni a 78 per 3-as cikkeit. A bíróság fölhívta a figyelmet arra, amit már többször elmondott, hogy az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció, amelyet ugye előír a szerződés, egyrészt, egyrészt a tartalmi kérdésekkel foglalkozik, Az Európai Parlamenttel való konzultáció tulajdonképpen a parlament részvételét, effektív részvételét illeti ebben a folyamatban. És ez egy demokratikus résztvételt biztosít az emberek számára a döntéshozatalban. A bíróság azt is megállapította, hogy az elfogadott döntés, tehát a tanácsi döntés tartalmilag eltér az eredeti bizottsági javaslattól. A bíróság úgy döntött, hogy a parlamentet megfelelően tájékoztatták, és szeptember 16-án 2016-ban volt egy külön plenáris ülés ebben a témában, mielőtt állásfoglalást hoztak volna erről, és ez lehetővé tette az Európai Parlament számára azt, hogy az állásfoglalásában figyelembe vegye a tanács által előirányzott ö, módosításokat. És végül a bíróság még ö, megvizsgált egy-két apró módosítást amely azonban a bizottság eredeti javaslatát tartalmilag lényegileg nem változtatta meg, és ezért nem vonta maga után az Európai Parlamenttel való konzultációt. Az a két tagállam tekintetében meg kell felelni a 78 per 3-as cikknek, és itt a bíróság úgy döntött, hogy a bizottság megváltoztatta az eredeti javaslatát, a tanácsi ülések következtében, és ezért nem kellett az egyöntetű döntés szabályát érvényesíteni. Ami pedig a jogalkotási aktust illeti, ennek elfogadása Ezt mind a két ország elfogadta, Magyarország és Szlovákia is, magát az áthelyezési mechanizmus. Magyarország kérte levételét a kedvezményezettek listájáról, hogy segítséget kapjon ugyanúgy, mint Görögország és Olaszország, azért, hogy ne kelljen megvizsgálnia a menedékkérelmeket, az ott tartózkodó migránsok esetében, hanem azok az országok legyenek felelősek, ahol a, ahova a migránsok elsőként beléptek. A, az intézkedés nem olyan intézkedést, amely nem megfelelő a kitűzött cél eléréséhez, tehát a tanács intézkedése megfelel a cél eléréséhez. Az volt a cél, hogy Görögországot és Olaszországot segítsék, hogy a 2015-ös migrációs válsággal megküzdjenek. És nem lehet egy döntés jogosságát megkérdőjelezni azáltal, hogy visszamenőlegesen értékeljük ennek a döntésnek a hatékonyságát. Tehát hogyha a jogalkotó kiértékeli a jogszabályait, akkor sem lehet visszamenőlegesen kétségbe vonni egy döntésnek a jogosságát, nem lehet megkérdőjelezni azt, hogy ez a döntés legális, amikor elfogadták, hiszen az értékelés csak utólag áll rendelkezésre, az információ nem áll rendelkezésre a döntés meghozatalakor. A tanács egyébként a döntés meghozatal a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján részletesen elemezte a helyzetet, objektívan, a, a sürgősségi helyzetet, és így döntött az elfogadandó intézkedésről. A Magyarország és Szlovákia szerint a későbbi elemzések a támadott intézkedés hiányosságait mutatják, de ennek a döntésnek a hatására megnőttek az áthelyezések. A tanács egyébként több tényezőt, több befolyásoló tényezőt nem láthatott előre, például azt, hogy a tagállamok nem fognak együttműködni egymással. Tehát a tanács nem tudta ezt előre figyelembe venni, hogy a, a tagállamok majd nem fognak együttműködni egymással, mert a döntés meghozatal, akkor ezt nem tudta. A tanács azt alapítottam meg, hogy erre az itt, ö, határozatra szükség van, a későbbi ö, helyzet alakulása ismerete nélkül. És azt becsülték fel, hogy az első áthelyezési döntésig, tehát a 40 ezer főt illetően ö, vonatkozna ez a, ez a döntés, de hogy ez nem lenne elégséges hogy megoldják a válságot, mert júliusban és augusztusban, 2015-ben rengetegen érkeztek, tehát százezrével érkeztek az emberek, és a bíróság e, itt is e, azt alapította meg, hogy a kötelező e, jelleg az csak azért került megállapításra, mert a helyzet rendkívüli és sürgős volt. A bíróság összekapcsolta a szolidaritás elvét mindezzel, a szerződés a TEU 82-es cikkében, a 80-as cikkében írják ezt le, és így szerepel az, hogy a tagállamok között a felelősséget megosztják, és ez a pénzügyi felelősségre is vonatkozik, amelyről a 80-as cikk szintén szól. A Magyarország érvelésére a bíróság azzal válaszolt, illetve hát egy tulajdonképpen elemezte a különböző kiigazítási mechanizmusokat, eh, amelyeket a döntésben előírtak, és azt eh, fogalmazta meg a bíróság, hogy így arányosan eh, igyekeztek a terheket a tagállamok között elosztani, és ugyanilyen szellemben Lengyelország is a saját hozzászólásában emlékeztetett arra, hogy a tagállamok, és idézem, gyakorlatilag homogén módon ö, ma, több terhet vállaltak magukra, hogy a migránsok elosztása megvalósulhasson, de a bíróság azt mondta, hogy a fő felperestát Magyarország állításán túlmegy, az áthelyezés, mondták ők, hogy befolyásolják a kulturális és egyéb nyelvi kötődések az áthelyezést, de hogyha mindig ezt figyelembe vennék, akkor ez megakadályozná a, a migránsok elosztását nyilván az etnikai származás figyelembevétele az szembe megy az európai joganyaggal, például az alapjogi karta 21-es cikkével, tehát nem lehet a nemzetiségi hovatartozást figyelembe venni. és ez a Genfi Egyezmény megsértését is jelentené, megállapította a bíróság, tehát így döntött. Köszönöm, és várom a kérdéseiket. thank you very much for very comprehensive information. Köszönöm szépen ezt az átfogó információt, és nem látok egyébként nem látom itt Björg és Keller kollégákat, akik az áthelyezés és áttelepítés előadói, úgyhogy mindenkinre kiterjesztem a hozzászólás lehetőségét, talán először a koordinátorok? Nem? Jó, hát akkor teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben. Sophie Intvelt legyen az első. Parancsoljon. Igen, köszönöm. Elnök asszony. Minden három hozzászólónak megköszönöm, de rengeteg kérdésem maradt az az igazság. Különös képen, ami az első kettő beszámolót illeti. Azért azt elmondom, hogy nagyon örülök annak, hogy a bizottság végre ragaszkodik ahhoz, hogy két jogalkotó van, és fontos lenne, hogy ezt tovább folytassuk, tehát hogy a tanács haladjon előre a Dublini rendszer módosításaival is, mert egyébként az egyik sürgősségi megoldástól a másikig megyünk, úgy tűnik, hogy a tagállamok nem igazán érzik, hogy mennyire sürgős a helyzet, és hogy cselekedni kellene. Ami a törökországi megállapodást illeti, tehát az ezzel kapcsolatban elmondottakat. Volt, sőt, volt, amit ugye nem mondtak el, ez konkrétan az, hogy mi a helyzet magukkal az emberekkel, az érintett személyekkel a, az EU-Törökország megállapodásnak az egyik része az volt, hogy a török hatóságoknak pénzforrást biztosítunk annak érdekében, hogy a befogadást, a befogadás körülményeit, a létesítményeket megteremtsék, és közben beszámolókat hallottunk gyermekmunkáról, erőszakról, szexuális erőszakról, azt hallottuk, hogy nem tudnak Törökországban munkát találni az érintettek, és gyakorlatilag kénytelenek visszatérni Szíriába. Tehát ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy hogyan kísérik figyelemmel a helyzetet. Ellenőrizték, gondoskodtak arról, hogy most akkor minden gyermek iskolába jár Törökországban? És hogyha monitorozzák ezt, akkor ez hogyan? Azt is elmondták, ha jól értettem, hogy 1925 visszatérítése került sor, ha jó, jól tudom, tehát mármint Törökországba. De ha megnézem, hogy milyen eszközöket kellett mozgósítani az EU-török megállapodáshoz, nem tudom, kiszámolták ki az egyfőre jutó költséget, hogy vajon ez a legjobb módja annak, hogy mi elköltsük a pénzünket, mert mint az EU elköltse a pénzét. Az emberek alternatív útvonalakat használnak, most már a fekete tengert kezdik, tengeren kezdenek átkelni Romániába, tehát kikerülik egyszerűen ezt. Mit tudnak ezzel kapcsolatban? Említették azt is, hogy rengetegen ragadtak még mindig a szigeteken, és halljuk, hogy a feszültség egyre erősödik hogy a, az életkörülmények hát minősíthetetlenek. Egyre többen szenvednek a, a stressztől, amit ez okoz, a szorongásoktól, tudnának-e erről mit szólni, és végül pedig magának a megállapodásnak a végrehajtásával kapcsolatban. Nem aggódnak azzal kapcsolatban, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk a törökországi menekültek vagy menedékérők millióival áramlanak majd az EU-ba, és akkor EU, az EU tártkarral fogadja őket, a török kormány pedig nem lesz boldog, és azt mondják, hogy vagy visszafordítják ezeket az embereket, vagy nem oldjuk meg többet a menekült problémáját az EU-nak. Köszönöm szépen. Cipel asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony erre is nem akartam semmit mondani, mert hát őszintén szólva talán mindenki ugyanúgy látja ezt. Én már belefáradtam ebbe, hogy mindig ugyanazokat a dolgokat hajtogatjuk ezekben a jelentésekben, és az egyik ezek közül, amit állandóan ismétlünk, az az, hogy a tagállamok, legalábbis túl sok tagállam, egész egyszerűen nem teljesít sem a pénzforrásokat nem fizeti be, hogy a harmadik országokbeli rendszerek jól működjenek, sem pedig az európai trösztbe nem, az európai alapba nem fizetik be a pénzt, sem a technikai segítségnyújtás nem valósul meg, tehát a berendezéseket nem adják oda az EASO-nak, az Európai Határ és Parti Őrségnek, és én unom már, hogy állandóan ezt kell emlegetnünk. De mindegy, akkor térjünk rá a konkrét kérdésekre. A menekültek helyzete Törökországban. Tudnának-e konkrétan beszámolni arról, hogy hány menekült volt Törökországban, mielőtt ezt a megállapodást az EU megkötötte Törökországgal, és tudjuk-e, hogy most hány menekült tartózkodik ott? Nagyon sok pénzt biztosítottunk Törökországnak a menekült kérdés megoldására, hogy ezt fordítsa a menekültek körülményeinek javítására, de tudjuk, hogy a menekültek közül a kisebbség van csak táborokban, úgyhogy a kérdés, hogy ki kapja ezt a pénzt, milyen célból, hányan laknak a táborokban, és hol tartózkodnak a többiek. Van-e információnk arra vonatkozóan, hogy a menekültek különböző csoportjait esetleg diszkrimináltan kezelik, vagy mindenkinek egyforma esélye van arra, hogy dolgozzon, iskolába járjon, és mi történik azokkal, akiknek nincs erre lehetősége, nem kapják meg erre a jogot. Ami az áthelyezési döntést illeti, nagyon örülök annak, hogy a bizottság készen áll arra, hogy folytassuk a munkát azokkal a számadatokkal, amelyekről megszületett a döntés. De erről van egy kérdésem. Hogyha így folytatjuk, tehát az elfogadott áthelyezési adatok szerint, akkor kérdezem, hogy hány hónapra, sőt, hány évre lesz szükség ahhoz, hogy ugye a 160 ezer fő, tehát az összes, a teljes létszám áthelyezésére sor kerülhessen. Köszönöm a kollégának, hogy a jogi szolgálattól, hogy az Európai Bíróság ítéletét részletesen elemezte és beszámolt Magyarország, a Csehköztársaság és Lengyelország panaszáról. Tudjuk, hogy mi volt a panasz, viszont egy valamit örömmel hallottam, ezt erről eddig nem sokan beszéltek, hogy legalább a három országból legalább egy mennyire aggódik, konkrétan Orbán Viktor aggódik amiatt, hogy egy parlament demokratikus jogait nem tartják tiszteletben. Erre én nem gondoltam volna, hogy ő aggódhat emiatt, hogy egy parlament demokratikus jogait nem veszik figyelembe. És az a kérdésem, hogy ezek az országok most akkor nem csak papíron, hanem a gyakorlatban is tiszteletben fogják tartani ezt a döntést, tehát be fogják fogadni ezeket a személyeket, és van-e a három tagállamtól valami fajta nyilatkozat, ami hivatalos? Köszönöm, mondja az elnök. Perzsia asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Osztom kolléganő véleményét, én is már elfáradtam ugyanebbe. De én úgy gondoltam, hogy a kötelezettségszegési eljárást minden tagállammal szemben el kellett volna indítani, mert egyik tagállam se tartotta be a kötelezettségeit. A bizottság a leg, hogy is mondjam, a legkevésbé teljesítő államokkal szemben indította ezt be, de hát az az igazság, hogy senki nem teljesített, senki nem teljesítette az összes vállalását a témában. Ha jól értettem a számokat, akkor Törökországon kívül mondjuk 30 ezer alatt van az áttelep, áthelyezettek száma, Olaszországból és Görögországból, és emléksz, emlékeztetek ugye, a, hogy a török példa óta nőtt ez a szám, de ez gyakorlatilag a hamis áthelyezés. A Törökország nem EU-s tagállam, és különösképpen, ha figyelembe vesszük a törökországi helyzetet, akkor örülök annak, hogy oda nem helyezünk át embereket. Tehát, ha jól számolom, akkor a tagállamok úgy nagyjából a vállalásaik egy negyedét teljesítették a bizottság, ha csak nem értettem félre valamit, el akarja kerülni azt, hogy, hogy meg hogy elhúzódjon ez a helyzet, és rosszabbodjon. Tehát ez, ez egyfajta elméleti megállapodás. Én nem hiszem, hogy ez a megállapodás létrejöhet, legalábbis az általam, a nekem rendelkezésre álló információk alapján a témában szerintem nem lesz megállapodás. De mi a véleménye a bizottságnak? Tehát olyan 6-7 ezer fő lehet még, aki az áthelyezés akinek az áthelyezésére sor kerülhet? És mi van azokkal, akik mondjuk Olaszországba és Görögországba érkeztek szeptember 27 előtt? Ő rájuk is vonatkozik az áthelyezés? Tehát ez engem érdekel, erre szeretnék választ kapni, hogy a tagállamok mit mondanak ők nem akarják az áthelyezését senkinek, aki a Törökországgal kötött megállapodás előtt érkezett az EU-ba? Tehát most akkor ők kihasználhatják ezt a rendszert, vagy sem? A tagállamok szemében akkor ezek a szemek nincs, személyek nincsenek is ott? Tehát kérdezem, hogy mi a határidő most akkor szeptember 27, tehát akkor kire vonatkozik ez az áthelyezési rendelkezés? Szerintem ez egy olyan kérdés, ami igencsak fontos. És megint, hogyha jól értettem, akkor azt mondták, hogy nagyon nehezen találtak olyan személyeket a rendőrség, amely, akiket vissza lehetett volna küldeni Törökország felé. Hát ezt nem értettem egészen pontosan. És az is érdekelne, hogy milyen nemzetisége annak az 1500 embernek, aki önkéntesen visszatért, idézőjelben önkéntesen, és ugyanezt a kérdést tenném fel az 1925 személyre, ha jól értettem, akiket visszafordítottak Törökországba és hogyan követik ezt a helyzetet nyomon, ezt a kérdést már feltették előttem. A, ugye a, a, a pénzt eltutalták, láttuk a jelentéseket a témában, tudjuk, hogy Törökországban bizonyos gyerekeket kihasználnak, tehát kényszermunkát végeznek ezek a gyerekek. Kérdezem, hogy az Európai Unió milyen garanciát kapott a témában, vagy próbál megszerezni a témában Törökországtól. Végül pedig hogyan magyarázzák azt, már hogyha jól értettem, ezeket az új mozgásokat, például a görög szigetek felé, amelyek teljesen ellentmondásosak azzal, amit Olaszországban figyelünk meg, hiszen ott a mozgások csökkentek, az áramlás csökkent. Úgyhogy érdekelne az önök verziója, és még valamit elmondanék, amit már a múltkor is elmondtam, hogy szerintem van egyfajta cinizmus, már bocsánatot kérek, de hát elég cinikusan cinikusok, amikor azt mondják, hogy a halálesetek száma csökken, hogyha a haláleseteket úgy mérik, hogy arányosan, úgy kell mérni, hogy arányosan az elindulókhoz képest. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ó, most kevesebb a haláleset. Azért, mert kevesebben indultak el, de arányosan nem csökkent, hanem nő a halálesetek száma. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jurek úr! Wyrok Trybunału Sprawiedliwości jest taki, jaki jest. E, wyrok... z Európai e, Bíróság ugye itt a jogalap tekintetében végzett e, felmérést, és nekünk parlamentként az a feladatunk, hogy az Európai Bizottság munkáját értékeljük ebben a kérdésben. Ugye a szír háború alatti migrációs válság kapcsán nem olyan természeti katasztrófákról beszélünk, amihez semmi köze nincsen az emberi tevékenységnek, és ugye szolidaritásra van szükség. Nem, itt nagyon sok európai ország politikájához köthető ö, problémákról van szó. Egyébként ezek a politikák tovább folytatódnak, mert bizony le, Juncker úr beszéde alatt is hallhattuk az, hogy az egyetlen útja a illegális bevándorlás megállításának, az a legális bevándorlás legalizálása, vagyis az illegálisat legalizáljuk gyakorlatilag. Tudhatjuk azt is, hogy még a későbbi vitákban is a legnagyobb európai frakció az Európai Parlamentben, amely egyébként az a frakció, honnan Juncker úr is származik, mindig is azt vallotta, hogy az illegális migráció ellen fel kell vegyük a harcot. Nekünk az a feladatunk parlamentként, hogy az Európai Bizottság politikáit értékeljük és ellenőrizzük. Most persze vissza lehet utazítani a magyar és szlovák álláspontot, és azt lehet mondani, hogy vége ennek az egész ügynek, de azért ne felejtsük el azt, hogy Verzsia asszony is egészen máshonnan indult ki, mint én, de ő is azt mondta, hogy gyakorlatilag az Európai Bizottsági döntések nem történtek, nem valósultak meg. Tehát 85%-a az eurós tagállamoknak semmilyen módon nem valósította meg ezeket a bizottsági javaslatokat, az pedig azt jelenti, hogy egész egyszerűen rossz ez a módszer, nem lehet ezt rákényszeríteni senkire, sem a többséggel, sem pedig jogi úton. Hogyha valamit nem lehet implementálni, akkor nem gondolom azt, hogy csak a nyomás gyakorlás eszközével mégis meg lehet azt tenni, és le lehet nyomni bizonyos országok torkán. Csak nagyon röviden szeretnék hozzá járulni olyan kérdések megvitatásához, melyek szerint, hogyha bármilyen fajta illegális migráció ellen akarjuk felvenni a harcot, akkor semmilyen menekültet sem kellene befogadnunk. Vagyis tulajdonképpen senkit sehonnan akkor nem kellene befogadnunk, és hát tudjuk azt, hogy ezeknek az embereknek semmilyen módja nincsen arra, hogy Európába legálisan bevándoroljanak, nincsen vízumuk, nem jutnak vízumhoz, tehát csak illegálisan tudnak ide érkezni. Vagyis ezeknek az embereknek lehetővé kell tennünk azt, hogy valahogy Európába bejussanak. Köszönöm szépen. Igen. A lengyelek is Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban is sokat profitáltak az ilyenfajta politikáktól. Gomes képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm. Azt kell, hogy mondjam, hogy örülök annak, hogy a bizottság világossá tette ennek az ügynek az értelmezését, és azt gondolom, és várom is az Európai Bizottságtól, hogy inzisztáljon azok az országok, amelyek megtámadták az áthelyezéssel kapcsolatos döntést, vállalják a rájuk eső felelősséget, nem csak abban, hogy befogadják azokat a személyeket, akiket nekik, akiket hozzájuk akarunk áttelepíteni, hanem olyan értelemben is, hogy szankciókat kell megéljenek. Én Portugáliából érkezem, Portugáliát sokszor fenyegette a strukturális alapokra vonatkozó ö, szankció azért, mert ö, néhány tized százalékkal lemaradtunk a stabilitási paktumban előírt százalékoktól, és semmiféle jogszabály sértést, a nemzetközi jogot vagy európai jogot nem sértettük meg. Sőt, ezek egyébként kormányközi döntések voltak. Tehát igenis egy szükség van szankciókra, amennyiben ezek az országok nem hajlandóak a bírósági döntés után sem megtenni a rájuk eső részt. Szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy magyarázza el, hogy mi a helyzet Bulgáriában, ugye Törökországból most odaérkeznek a menekültek. Láttuk ezt, láttuk. Valahol éppen csökkennek a számok, akkor valahol máshol egyben növekednek is. És fontos az, hogy lássuk azt, hogy a különböző frontokon mi történik, és ezt erről egy globális képünk legyen, én szeretném azt is látni, hogy mi a helyzet a kísérő nélkül érkező fiatalokkal, relokáció kapcsán, hogy ténylegesen javult-e a helyzet, mert bizony egyszerűen nincsen kapacitása a bíróságoknak és az ügyészségeknek és mi történik ezekkel a fiatalokkal? Ez úgy, úgy rendben van, hogy csak úgy eltűntek valahogy így a levegőben, vagy nem érdekel bennünket, hogyha mondjuk szervezetbűnözői csoportokban találnak menedéket? Egyáltalán bárki foglalkozik ezzel a tagállamokban? Nem csak Görögországban és Olaszországban, hanem a többi tagállamban is. Tehát fontos az, hogy szolidaritásról tegyünk tanúbizonyságot, Görögországból, és Olaszországból például Spanyolországba áttelepítettek emberek. Mit tett az Európai Bizottság annak érdekében, hogy mondjuk olyan országokat, mint Spanyolország rábírja a kötelezettségeik betartására? Vagy mi a helyzet Portugáliával? Itt ugye nálunk például az a probléma, hogy amikor az embereket relokálják, akkor ugye egy másik országba kell elszállítani őket. Azt hiszem kb. 50%-a a relokált személyeknek Portugáliából visszament például Ausztriába. Bármiféle erőfeszítés történik-e arra vonatkozólag, hogy újra és újra visszamenjenek ezek az emberek oda, ahová menniük kell. Líbia a következő téma, és teljes mértékben egyetértek Birgittel is abban, hogy itt megint csak nem töltjük be a ránk előső felelősséget, főként a nemzetközi menekültekre vonatkozó jog tekintetében. És volt-e bármilyen törekvés arra vonatkozólag, hogy a Líbiában talált menekültnek számító személyekkel valamit kezdjünk. Ha jól tudom, a UNHCR-nak egyébként nincsen semmiféle struktúrája és jogalapja sem arra, hogy Líbiában tevékenykedjen. Lehet, hogy vannak ott páran, akik dolgoznak nekik, de az biztos, hogy nagyon rossz feltételek mellett. És alapvetően nem tudják fizikailag áthelyezni, átküldeni máshova ezeket a menekülteket. Nos, hát én azt gondolom, hogy aggódnunk kell, mert Líbiában nincsen kormány, vagy rossz kormányzás van, vagy akármi, vagy tribális, ilyen törzsi jellegű kormányzásról beszélhetünk ott. de gyakorlatilag csak kínozzák az embereket és fogva tartják őket. Esetleg további kérdések vannak a vendégeinkhez? A vita nem csak arra vonatkozik, ami korábban elhangzott, hát ott vannak ugye ezek a gyermekek is, az Európában eltűnt gyermekek valójában áldozatai ennek az egész folyamatnak, meg kell értenünk, hogy mi történik, és az európai hatóságoknak is megvan a maguk feladata ebben. Mindenképpen szimpátiával élek Kudricka kollégával szemben, de azért, amit a lengyelekről és magyarokról mondott, az szerintem nem igaz, mert összekeveri a fazont a szezonnal. Az igaz, hogy ö, ö, magyarok és ö, lengyelek is emigráltak Nyugat-Európába, de azt ne felejtsük el, hogy Jaltán tulajdonképpen a, a lengyeleket milyen tördöfés érte, és ugyanez volt a helyzet 56 után a magyarokkal is. Ráadásul Nyugat-Európa olyan embereket fogadott be, akik hozzájuk kulturálisan sokkal hasonlóbbak voltak. Most pedig olyan országokról van szó, amelyeket mi sodortunk a káoszba. Talán Anna Gomes is emlékszik még arra, hogy mennyire sokat beszélt Juncker úr a migráció legalizációjáról, legalizálásáról, de hát persze segítsünk a menekülteken, de azért ne felejtsük el a líbiai helyzetet sem, a bizottság a Frontex-el együttműködve menjünk el Varsóba, és majd nézzük meg, hogy mit gondolnak a lengyelek erről az egész helyzetről. hogyha lengyel emberek valahová el akarnak utazni, akkor néha napokat állnak sorba, hogy vízumhoz jussanak. Hogyha menekültek jobb helyzetben vannak, mint mi, hát akkor ne csodálkozzunk azon, hogy az emberek erről hogyan ö, vélekednek. Mire várunk? További tragédiákra? Amikor már most is ö, ilyen szörnyűségek történtek? Persze vannak olyanok is, akik megtömik a zsebüket ebből az egész bizniszből. Nekünk viszont az lenne a feladatunk, hogy kivizsgáljuk ezt a helyzetet, és megoldjuk azt. A bírósági döntéssel kapcsolatban, hát elképzelhető persze, hogy vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy politikai felelősséget kell vállalni az Európai Unióban. De hát sajnos le kell most már zárnunk ezt a vitát. Kedves Szofi, amikor Jurek úrat hallgatom, akkor mindig a keresztény értékekre hivatkozik, de soha nem hallom ki az ön szavaiból azt, hogy segítsük meg a mellettünk lévőket, vagy talán magyarázza el nekem végre, hogy mit ért akkor az értékei alatt ön, kedves Jurek úr. Metzola asszony, Andrea. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. szeretném megismételni Orbán Viktor szavait a bírósági döntéssel kapcsolatban. Ő világosan elmondta, hogy Magyarország tudomásul veszi ezt a bírósági ítéletet, őt tudom csak idézni, a bíróság döntött, és a bírósági döntéseket be kell tartanunk. Magyarország az Európai Unió tagja, és az európai jogszabályokat a szerződés határozza meg, illetve a hatásköröket, ezt tiszteletben kell tartani. És hát Fico úr is, a szlovák miniszterelnök ezzel egyet ért. Ő is ezt tudomásul veszi, az ítéletet tudomásul kell venni, és a jogállamiságot, jogtisztalatmen tartását az intézményes működésünk alapjának tekintjük. Eddig tartott az idézet. Biztosak lehetnek benne, hogy Magyarország tudomásul veszi ezt, és komolyan gondolja mindezt. De én nem gondolom, hogy Gomes asszonytól fel lenne azt mondani, hogy Magyarországot vagy más országot büntetni kellene, csak azért, mert vannak olyan országok, amelyek nem mondanak semmit, de ugyanúgy nem, nem is tesznek semmit, és nem relokálják attól még az embereket. Csak azért, mert Magyarország elmondta a véleményét, nem szabad megbüntetni. Várjuk ki azt, hogy minden ország megtegye, ami őrá vár. Szerintem ez a helyes út. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig jönnek a válaszok. Köszönöm szépen! Okay, just, just to go quickly over the csak nagyon gyorsan nézzük meg a különböző kérdéseket, megjegyzéseket, amelyek elhangzottak. Először is nagyon világosan szeretném elmondani, hogy elképzelhető, hogy kicsit más, hogy fejezzük ki magunkat, de én amikor a szigetekről beszéltem, akkor az emberek helyzetét próbáltam illusztrálni. Ugye a befogadási közül, körülmények kérdése felmerült Törökországban, hogy a gyermekek járnak-e iskolába, és így tovább. És azt gondolom, hogy nem tudjuk azt garantálni, hogy minden egyes Törökországban lévő menekült gyerek iskolában jár. Amit viszont mindenképpen garantálni tudunk, az az, hogy a bizottság támogatásával sokkal több gyermek jár iskolába, mint korábban, és sokkal több pénzt kapnak az emberek. Uh, colleagues um, from, from DG Now then, there was a question. Volt egy másik kérdés is amely a visszatérítések egyfőre első költségére utalt, és hogy mennyit költöttünk erre. Én szerintem ön is egyetértene velem akkor, amikor azt mondom, hogy nem gondolom, hogy így kell a menekült politikát értelmezni, mert minden bizonyal lesznek olyan emberek, akiknek az esetében elég egyértelmű a helyzet. Vannak emberek, akiket el kell látni, az Európai Unió területén étkeztetni kell ezeket az embereket, de nem gondolom, hogy helyes így hozzáállni ehhez a kérdéshez. Aztán a stressz és a szorongás és az embere, azon emberekkel kapcsolatban, azon menekültekkel kapcsolatban, akik a szigeteken vannak, ennek két eleme van. Egyrészt ott van a szorongás a jövővel kapcsolatban, nem tudják, hogy mit, mire kell számítaniuk. De ne felejtsük el a második részét sem ennek a kérdésnek, ami a szigeteken történt, az pont az ellenkezője. A fizikai feltételekkel nem vagyunk elégedettek a szigeteken, a szervezés, a kétering, az étkeztetés, az elszállásolás témáinak kapcsán azt kell figyelembe venni, hogy többen vannak most a létesítményekben, mint ahány embert azok befogadni képesek. Egy másik stresszforrás azokra az emberekre vonatkozik, akik tovább akarnak jönni Európába. Én azt gondolom, hogy ez az aspektus egy kicsit kevésbé van most jelen, mert az emberek, a menekültek kevesebb időt töltenek a szigeteken. Nincsen egy ilyen véget nem érő várakozás az interjúkra és a különböző eljárási fokozatokra. Ez korábban nagyon nagy stresszt okozott. Persze most az emberek még hogyha negatív döntést is kapnak készhez, legalább nem kell túl sokat várjanak. Tehát összességében azért javulást tapasztalhatunk. mi történik akkor, hogyha törökországi menekültek jönnek, volt egy erre vonatkozó kormány, hogy vajon a török kormány ezt ki fogja-e használni, és zsarolásra fogja használni ezt az érvet. Én igaziból nem gondolom, hogy ennek bármi hatása lenne, mert az Európai Unió szerencsére nem az Európai Bizottság, és nem is a politikusok azok, akik döntést hoznak. hanem nagyon gyakran a bíróságokon és a független bíróságokon történnek meg a döntések. Politikai nyomást lehet persze gyakorolni, de nem gondolom, hogy ettől bármi változna. Ami pedig a tagállamokat illeti, nem azért, nem az a én tisztem, hogy megvédjem a tagállamokat, de azért azt világossá akarom tenni, hogy az, hogy nehéz a helyzet a szigeteken, az nem a finanszírozás hiányosságainak következtében alakult ki. Van finanszírozás, elegendő a finanszírozás, kellő összegeket mobilizáltunk, és csak egyszerűen nem elegendő a hely. Kevés létesítmény van ilyen sok ember számára, és ezért rendkívül nehéznek gondolom azt, hogy hogyan tudjunk további helyet szerezni fizikailag az embereknek. hogyan lehet javítani ezen. Én azt gondolom, hogy nem csak a tagállamokra kell mindig mutogatni, hanem a relokációval kapcsolatban is elmondható ugyanez. Itt megint csak ugyanazt szeretném elmondani, amit már korábban is hangsúlyoztam, nem lehet állandóan és állandóan visszatérni ugyanazokra a témákra. Nem lehet mindig erről a 66 ezer szírről beszélni. Persze az egyértelmű, hogy a legtöbbször a szírekről beszélünk, de van olyan is, hogy már, már nincsenek is ott azok az embereket, akiket relokálnunk kellene. Aki pedig nincs ott, azt nem lehet relokálni. az az 1900 ember, aki Törökországba visszatért, szintén jól példázza a helyzetet. Volt egy másik kérdés is, ami arra vonatkozott, hogy hogyan tudjuk magyarázni azt, hogy miért van megint egyre több érkező. Hát van egyfajta szezonális jellege is ennek a jelenségnek. Például tavaly augusztusban 110 érkeztek naponta, most is 117-ről számolhatunk be ebben az évben, egy nagyon picivel ez magasabb, de nem sokkal. Szeptember szintén magas számokat produkált, 160-an jöttek naponta tavaly, szintén körülbelül ebben a nagyságrendben, de ez mégis nagyságrendekkel kevesebb, mint az EU-Törökország megállapodás megkötése előtti időszakban érkező emberek száma. Nincsenek konkrét magyarázataink a helyzet úgy alakul, ahogy alakul, nincsen mindenre megoldás, van egy ilyen fluktuáció is. az eltűnt személyek, illetve a halálesetek számával kapcsolatos megjegyzésemet továbbra is fenntartom, de azt mindenképpen szeretném hozzáfűzni, hogy itt nem arányszámokban kell gondolkodni. Még akkor sem, hogyha közgazdász vagyok. Nem mindegy, hogy ezer száz ember hal meg, vagy száz ember hal meg. És nagyjából ugye ennyiről beszélünk. Mi a helyzet Bulgáriában? I do not have a very clear, uh, very, uh, very clear picture. Tehát, hogy mi a helyzet Bulgáriában? Egyértelműen látjuk, hogy ott mi történt. Nos, hogyha megnézem az adatokat, akkor azt látjuk, hogy igazából nincs ilyen óriási növekedés. Lehet, hogy némi növekedés van, tehát vannak olyanok, akik más utakon próbálkoznak, ez lehetséges, de hogyha az abszolút számokat nézzük, akkor még mindig azt mondhatjuk, hogy itt elég korlátozottak a számok. És talán azzal zárnám, utolsóként, bár ugye itt még, még egy kérdés volt, a legális utak. Én Libiával nem foglalkozom, úgyhogy ezre nem szeretnék kitérni. De még egy dolgot nagyon fontosnak tartok. Senkit nem érdekel az, vagy nem szeretne olyan helyzetet előállítani, ahol kiszolgáltatott személyek az életüket teszik kockára, hogy az égei tengert vagy a földközi tengert átszeljék. Hát bármivel is egyetértünk vagy nem értünk egyet, azt hiszem, hogy ez egy alaptétel. És ezt a célt úgy szolgálhatjuk, hogyha megpróbáljuk az illegális eh, átkelő helyeket megszüntet. Ezt nagyon fontosnak tartom. Elnök, köszönöm szépen, Nielsen úr. Yeah, thank you. Um, köszönöm szépen, egy-két kiegészítéssel élnék. Ami a bírói döntést illeti, Avramopoulos biztos írt a tagállamok, az érintett tagállamok minisztereinek, még várjuk a választ, de arra ösztönözzük őket, hogy feleljenek meg ennek a szabályozásnak. Aztán, hogy hogyan próbáljuk a tagállamokat az előrelépésre szorítani. Nos, ezt minden szinten, politikai szinten próbáljuk elérni. Vannak kapcsolattartó liaison officerek Aténban és több helyen. A legunalmasabb dolog az az, hogy az ember végigolvas az előző 14 jelentést, de hát van előrelépés, és ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát nagyon sok gond, ami felmerült az ele, előző jelentések kapcsán, az módosult és helyreállt, tehát nagyon, sokan, nagyon sok tagállam teljesíti a kötelezettségvállalását, tehát nem annyira sivára a helyzet, történt némi előrelépés, persze természetesen még van mit javítani a helyzeten. Aztán vannak olyan tagállamok, amelyek a teljes ígéretüket teljesítették Görögország kapcsán. Bizonyos tagállamok esetében ez egyszerűen lehetetlen volt, tehát nem volt elég áthelyezendő személy. Kiegészítésképpen hadd mondjam el, hogy az áttelepítés jogilag nem kötelező érvényű, tehát itt más dologról van szó, de már, mégis nagyon sok tagállam már teljesítette a 2015-ös ígéreteit. Ami pedig a másodlagos mozgást illeti, tehát a már áttelepített, az áthelyezett személyek, másodlagos mozgását illetően. Ez egy-két országot érintett, összességében azt gondolom, hogy ez a kisebbség. Levontuk a tanulságokat, és azt hiszem, hogy két dolog nagyon fontos. Rögtön a megérkezéskor megfelelő megfelelő befogadási facilitásokra van szükség, tehát nem a következő héten, hanem azonnal, amikor az ember leszáll a repülőről, hiszen akkor döntenek, hogy tovább lépjenek-e vagy sem. Ezen kívül azt mondjuk a tagállamoknak, hogy teljesíteni kell a szabályokat, tehát hogyha valaki átmegy egy másik tagállamba, akkor a Dublin érvényesül, és ez azt hiszem, hogy nagyon fontos jelzés a tagállamok számára, vagy a menekültek számára is, tehát itt nem lehet válogatni. Ami a kiskorokat illeti, Görögország esetében 420 személyt helyeztünk el, az 586 kísérlet nélküli kiskorúból, most talán már magasabb ez a szám, ami Olaszországot illeti, 31 kísérlet nélküli kiskorút helyeztünk át, ez egy alacsony szám, de még mindig jó a négy hónappal ezelőtti helyzethez képest, tehát itt is beindultak a dolgok, és az olaszok pedig követték a javaslatainkat, ami az eljárást illeti és az elmúlt három-négy hónapban további előrelépésre számítunk. Aztán, hogy ki van abban az 5-6 ezer kategóri, ezeres kategóriában, akiket még át kell helyezni. Nos, ezek többnyire uh, Olaszországban vannak, ott regisztrálják az áthelyezésre váró személyeket, és még ugye vannak, akik váratnak magukra. Aztán vannak olyanok, akik Görögországban vannak, és nem esnek az EU-Törökország megállapodás hatája alá. Tehát ezek mozgó célkitűzések. Ami az áttelepítést illeti, azt hiszem, hogy már elhangzott, hogy mindig is az volt a célunk, hogy az illegális migrációt megakadályozzuk, és ez volt a tegnapi közleményünkben is. És reméljük, hogy itt egy sokkal ambiciózusabb megközelítést tudunk majd kialakítani. Megfelelő áttelepítési eljárásban nincsen semmi illegális, ez teljesen legális azok számára, akik ezt megérdemlik, és a végig mennek az egész kiválasztási folyamaton. Líbia azt hiszem, hogy az ENSZ-hez kellene fordulni, mert küzdenek azzal, hogy a megfelelő biztonsági körülményeket biztosítsák a saját embereik számára. És a legsérülékenyebb személyek áttelepítése a cél, tehát azt kérem a tagállamoktól, hogy Líbiát tegyék föl a prioritási listára. Most ez nem működik, de nagyon jó lenne, hogyha hamarosan erre vonatkozóan is ígéreteket kapnánk a tagállamoktól. Tehát ez is folyamatban levő munka. Elnézést kérek, hogyha nem válaszoltam minden. Yes, we, I, I, I... Elnök, elnök asszony, nagyon kevés az időnk, úgyhogy kérem, hogy nagyon rövidek legyenek. Jó napot kívánok, vagyis hát inkább jó estét, ahogy ön is mondta elnök asszony, mivel az idő nagyon rövid. Akkor mondom, hogy a Digineer képviseletében ez a 3 milliárd, ez nem Törökországnak juttatott pénz, ez a menekültek pénze, és 2,9 milliárdot köteleztünk el a szerződés kötések 1,2-n állnak, a 3 milliárdot remélhetőleg elérjük évvégéig, 49 projekt indult be, ENSZ ügynökségek, kormányügynökségek, civil szervezetek részvételével működnek ezek humanitárius és nem humanitárius segítségnyújtást biztosítanak, hogy példát mondjak. Három közvetlen szerződésünk van a török hatóságokkal, fizetjük az operatív költségeket, tehát az oktatást is. Félmillió iskolás gyermekről van szó, menekültek gyermekei Törökországban, és finanszírozzuk az elsődleges, illetve másodlagos egészségügyi szolgáltatásokat, valamint 200 egészségügyi ellátóhely újjáépítését. Márciusban adta az első éves jelentést egyébként, a mi honlapunkon is megtalálják ezt, és további információt olvashatnak -e a szerkezetről, működésről, működésről, térkép is van. Elnök asszony, elnézést kérek, de be kell, hogy lett volna, hogy fejezzük ezt az ülést 10 perccel ezelőtt. Van még egy nagyon fontos dolog, mondja az úr, csak egy mondatot kap. Tehát irányító bizottság kezeli ezeket a létesítményeket. Az Európai Parlament néhány képviselőjét meg fogjuk hívni erre az ülésre, ami nem sokára, amire nem sokára sor kerül. Elnök asszony, elnézést kérek, nagyon-nagyon sajnálom, de nem tudok már másoknak szót adni. Biztos, hogy a jövőben is hasonló témákról fogunk még beszélni. A e, Dublini felülvizsgálatot október 12-re ütemezték, tehát amikor szavazunk a szakbizottságban, kérem, hogy senki ne felejtse el, hogy október 12-én szavazunk. E, megköszönöm ezt az ért értékes eszmecserét. A 18. napirendi pontot elhalasztottuk, a következő Libe szakbizottsági ülés október 5-én lesz Strasbourgban, illetve október 11-én Brüsszelben. Köszönöm mindenkinek!